Hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretettel köszöntök mindenkit az új évben az első ülésünkön, és minden jót is kívánok egyben az elnökség és a titkárság nevében. Részben már személyesen is megtettük ezt egymás között, és hát mindenekelőtt minden jót kívánok a hölgyeknek és uraknak, akik mindig szolgálatunkra állnak a tolmácsolással, és mindazoknak, akik munkatársként megkönnyítik számunkra a munkát, mindannyiuknak új évet, boldog új évet kívánok. Hölgyeim és uraim, a napirendet megkapták, kérdezem, van -e ezzel kapcsolatban megjegyzés, ha nincs, akkor jöjjön az egyes számú napirendi pont. A napirenden belül van egy változás, de Blázió kollega azt kérte, hogy a jelentését az unió pénzügyi érdekeiről halasszuk el, és most a, ezen a hetes pont az eredeti napirenden, és erről a kérdésről február 17-én beszélünk majd, és a szavazás majd a márciusi ülésünkön történik meg a Blasio jelentésről. Ehelyett most a 15. pontot fogjuk tárgyalni, Kallas úrnak a prezentációja, a tolerálható, elfogadható hiba kockázat fogalmáról, utána pedig tehát miután megtörténik a Figel biztos úrral folytatott beszélgetés. Ennyi tehát a változás. A jegyzőkönyvekkel ugyanazt csináljuk, mint eddig bármikor. Elolvashatják, megnézhetik a Kokobu infót. A bizottság összetételével kapcsolatban azt szeretném bejelenteni, hogy Naranjo Escobar kollega, Daniel Gaspari kollega ő póttag fogja helyettesíteni a kollégát. Ennyit a bejelentések körében. A webstreaming ma és holnap, de hát ezt önök tudják, ugye gyakran nézik ezt az interneten, tehát ma és holnap az ülést közvetíteni fogják a webstreamingen. A bizottsággal kapcsolatban kérdeztem, hogy gratulálhatunk-e vagy nem Brian Gray a időközben már megszeretett kollégánk, aki a DG Bácsban igazgató helyettes, főigazgatója lesz az Internal Audit Service-nek, ehhez gratulálunk neki. Június 1-től ugyan, jól tudom, igen, tehát június 1-től veszi ezt a posztot, de erről már megszületett a döntés és az EDG Internal Auditor Walter Defa úr lesz az, aki átveszi a Taxud igazgatóságot szintén június 1-ével ebben az évben. Ennyi tehát a közleményekkel kapcsolatban. Nos, akkor ezzel a napirenddel kapcsolatos napirendi pontot lezárjuk. Jöjjön a negyedik napirendi pont, amely a bizottság 2007. évi mentesítése, a nevelés, kultúra, ifjúság a kérdés, az illetékes biztos Ján Figel úr, és ezzel, ahogyan elhatároztuk, elsőként Lévison kollégának adom meg a szót, az Európai Számvevőszék tagjának Lévison kollega öné a szó. Nagyon szépen köszönöm elnök úr a szót, nagyon röviden szeretném elmondani a számvevőszék véleményét és megjegyzését a 2007. évvel kapcsolatosan. Az új 9. fejezet a műveltséggel, oktatással és az állampolgársággal kapcsolatos kérdéseket vizsgálja. Szerettük volna megnézni, hogy milyen változások történtek, amelyek most már cselekvésorientált módon alakulnak. És a kilencedik fejezet, amely a műveltséggel, kultúrával, kommunikációval, szabadsággal, biztonsággal és igazságossággal foglalkozik. Itt 1808 188 ezer euróról beszélhetünk. 2007-ben a kommunikációt kivéve az előző évhez képest változás történt, ugyanis egy új többéves programot vezettünk be 2007 és 2013-ra vonatkozóan a pénzügyi keretben, és ehhez járult még egy változás a belső költségstruktúrában, amely nagyobb felelősséget hárította a tagállamokra, elvárva tőlük, hogy nyilatkozatot adjanak arra vonatkozóan, hogy a pénzügyi menedzsment hogyan történik, hogyan alakulnak az adott tagállamban a kiadások a számvevő szék jelentése lényegileg vizsgálta a 150 kifejezést, és megnézte mindazokat a módszereket, amelyeket a bizottság alkalmaz. A 150-ből 95 előleg kifizetés, 55 pedig végső kifizetés volt. 21%-a hatékony, illetve több mint egy területet érintett, és voltak olyanok is, amelyek ö, több területre terjedtek ki. A hibák, amelyeket a számvevőszék feltárt, ö, mindenekelőtt a befogadhatósággal volt kapcsolatos, és a megfelelő bizonylatokkal, illetve dokumentumokkal. Ami pedig a, az ellenőrzési rendszereket illeti, a számvevőszék azt ellenőrizte, hogy a bizottság hogyan alkalmazta az újonnan bevezetett ex ante nyilatkozat eszközét a nemzeti ügynökségekre vonatkozóan. Az értékelést illető lehetőség van arra, hogy vagy elfogadják a nyilatkozatot, a feltételeket, vagy pedig elutasítják ezt. Akkor, hogyha feltételesen fogadják el, akkor a bizottság hozhat egyéb óvatossági intézkedéseket. A Lifelong Learning programban számos gyenge pontra derült fény a nyilatkozat elkészítésének folyamata során. Számos különböző módszert alkalmaztak, és a különbségek a a különböző szinteken azt eredményezte, hogy különbségek jelentkeztek a nyilatkozat elfogadhatóságát illetően. Azon kívül számos korlátozást is feltártunk, nem verifikálta a bizottság a tagállamok bejelentéseit. A bizottság elfogadott minden nyilatkozatot. Az ügynökségekkel kapcsolatosan a helyzet változó volt a minőstést illetően, és itt számos belső probléma merült fel, és létre kellett hozni, meg kellett nézni, hogy hogyan működtetik a pénzügyi rendszer. A bizottság nem használta, nem élt azokkal a lehetőségekkel, amelyek rendelkezésre álltak, és ezután korrekciós lépésekre volt szükség, a határidőket azonban nem tartatták be és 240 esetben 2007 végéig kellett megtenni a lépéseket. A kritériumok, amelyeket a bizottság használt az értékelés során, nem volt megfelelő, és sok esetben bizonytalanságot hagyott afelől, hogy mennyire sikerült lezárni ezt a folyamat, illetve milyen óvintézkedéseket lehetett megtenni. Ezek a gyenge pontok, ezek csökkentették az ex-ante nyilatkozati folyamat tot tulajdonképpen, azonban ennek a, ez a rendszer a, a havi látogatásokat is magában foglalja, és a folyamatos felügyeletet a számvevőszék úgy gondolja, hogy ez a rendszer, ha megfelelően alkalmazzák, megfelelő alapul szolgálhat a jövőre nézve, a jövőbeni munka számára. Ami pedig a második menekültügyi alapot illeti, itt az előzetes értékes, értékelések alapján az derült ki, hogy hiányosságok vannak a menedzsmentben és az ellenőrzési folyamatban, amelyet a tagállamok végeznek, és a bizottság az csak tíz tagállammal kapcsolatban végzett munkát, és a többi pedig nem tudta betartani a határidőket. Így a follow-up fontos, a tagállamokban figyelembe kell kísérni, a folyamatokat sokkal rendszeresebben kell ezt elvégezni. Ami pedig a kommunikációs költségeket illeti, a bizottság ex ante vizsgálatai alapvető fontosságúak a vizsgálatok során. A 12-ből 5 7-et vizsgáltunk, és a bizottságnak itt további munkákat kell elvégezni. A számvevőszék úgy gondolja, hogy a kifizetések hatékonyak, és itt a hibaszint meg elfogadható. Ezek a hibák nagyon bonyolult jogi keretekben fordulnak elő, és nagyon sokszor nem világosak a kritériumok. A második megállapítás, hogy a bizottság által végzett ellenőrzések a művelődés és a kultúrával kapcsolatos kiadásokkal kapcsolatban csak részben hatékonyak a vizsgálat, illetve az ellenőrzés nem mindig hatékony. A számvevőszék azt ajánlja, hogy a bizottság javtsa az értékelési munkáját, a felügyeletet a tagállamokban, és különösen az LLL program esetében. És a Refugee Fund a menekültügyi alappal kapcsolatosan is. És meg kell nézni az előzetes vizsgálatok lehetőségét, és ehhez megfelelő checklistára van szükség, kötelezettség, amelyet konzekvensen kell alkalmazni. Ha ez megtörténik, akkor sokkal hatékonyabb lesz a felügyeleti és ellenőrzési rendszer, nem csak az LLL programban. A bizottság így jó úton haladhat, hogy megerősítse a költséggazdálkodást a az oktatás és a kultúra területén. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Most úgy fogunk eljárni, hogy megállapodtunk az ön bevezetőjét követően. Figyel, biztos úr, ön kapja meg a szót, tessék. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bös elnök úr, tisztelt Jean-Pierre Audi jelentéstevő úr, tisztelt képviselő urak és hölgyek, én is szeretnék reagálni az ön bevezető üdvözlő szavaira. Mindenkinek nagyon sok sikert kívánok az új esztendőben. Nagyon sikeres 2009-es évet kívánok mindenkinek. Az innováció évét fogjuk megünnepelni. Ha úgy tetszik, az elmúlt években is sok minden történt ebben a kérdésben, tehát nem nulláról kezdünk. Levison úr említette bevezetőjében, bevezető gondolatai között, hogy milyen konkrét elemekről vannak, milyen elemek vannak a 2007-es jelentésben lehetőségünk volt arra, hogy Luxemburgban találkozzunk tavaly, és el szeretném mondani, hogy a, ha úgy tetszik, már megkezdődött a végrehajtása ennek az ajánlásnak, de a 2007-es év ugye lényeges változásokat hozott. Miért is? Nos, azért, mert új jogi keretet kaptunk, az új programgenerációval 2007-13-ig, ugye új programgenerációt vezettünk be. Aztán bevezettünk egy új ellenőrzési keretet, amely a programok végrehajtását illeti. Most, ami a programok generációját illeti ezen a területen, ha úgy tetszik, követtük a bíróság ajánlásait, nem csak a legutóbbi, hanem korábbi üléseken is, kiváltképpen azzal, hogy az akcióprogramokat áramvonalasítottuk. Ha úgy tetszik, általány támogatási programokat dolgoztunk ki, felhasználó barátabb és egyszeres auditálási programot lehetővé tévő eszközöket dolgoztunk ki. Több ezer felhasználó van, több millió több évben, kiváltképpen a fiatalok vagy az Erasmus programok esetében ezek nagyon is népszerű, nagyon fontos az emberek, polgárok Európáját illető kérdésben. Az egységes vagy az egyszerű auditálási rendszerben bevezettük az ex ante és ex poste nyilatkozatokat, Levingston úr is említette ezeket. Most ami a tagállamokat illeti, úgy gondoljuk, hogy ez a partnerség, a felelősségteljes partnerség nagyon fontos. Ezek új és kiegészítő elemek ha úgy tetszik, az EJEX főigazgatóság ellenőrzés és felügyeleti tevékenységben. Ezek a nyilatkozatok továbbra is megerősítik elkötelezettségünket, de nagyon sok ö, folyamat, eljárás irányultságú eleme van ennek a kérdésnek, ami a nemzeti ügynökségeket illeti, és az az utó munkálatokat a monitoring látogatások, az információs ülések, az iránymutatások és a többi. A bíróság e, átfogó értékelése az ellenőrzés és monitoring rendszerrel kapcsolatban az az volt, hogy ez részlegesen volt hatékony. Azonban a bíróság, mint hallottuk, úgy gondolja, hogy ha megfelelően alkalmazzák ezt a rendszert, akkor megfelelő alapot képezne a biztonság, illetve a garancia szempontjából. Ez nagyon fontos a folytatólagos erőfeszítéseink szempontjából. Tehát ugyanebben az irányban kell haladnunk. Négyből három ellenőrzési területen, amelyet a bíróság, már pontosabban nem a bíróság, hanem a számvevőszék ellenőrzött, zölden jelölik a négyből három esetet, teszett esetet, kész zöld zászlóskát kaptak a hatékony területek. Az ex ante ellenőrzések tűnnek a leghatékonyabbnak a kifizetések területén, az ex post ellenőrzések és ex post auditok is hatékonyak. A negyedik terület, amely a belső ellenőrzés illeti, amely nem tűnik annyira hatékonynak, az az ex ante nyilatkozat, a DAS, ex ante DAS. Ha úgy tetszik, ez egy új követelmény, a programok kezdetén lesz egy ilyen követelmény. A számvevőszék ezen megfigyeléseit komolyan vettük, és ha úgy tetszik, 2008-ban is bevezettünk programokat, amelyek segítségével orvosolni kívántuk ezeket a gyenge pontokat, amelyek az ex ante daszokra vonatkoznak. Négy pont került említésre, hiszen ezek kapcsolódnak az ajánlásokhoz. A megbízhatóság megnövekedett szintje az úgynevezett nemzeti hatóságok által, miniszteri által végrehajtott ellenőrzések az Oktatás Kultúra Főigazgatóság pontosabb iránymutatásokat készített az éves értékelésekre, és ha úgy tetszik, közös üléseket is szerveztünk a márciusban és novemberben, tavaly 2008-ban a nemzeti hatóságokkal már mint voltak közös találkozók. Aztán a helyszíni látogatások kapcsán 33 monitoring látogatást szerveztünk a tavalyi év során. Ezeket a látogatásokat 2008 végéig lezártuk, és szinte lefettük a nemzetügynökségek felét. Nagyon sok konkrét munkát végeztünk tehát a közvetlen monitoring területén. A nyolc pénzügyi auditot végeztünk, hajtottunk végre már 2008-ban, és a felügyeleti ellenőrzés programját is elindítottuk. A harmadik válasz a korrektív intézkedésekkel kapcsolatosok, megtartjuk a kulcsfontosságú ellenőrzéseket, az ellenőrzési területeket, és egy értékelési skálát is kidolgoztak, és ezt alkalmazzák az éves nyilatkozatok értékelésére. Ideértve az úgynevezett nyitott vagy nyílt minősítések, képesítések ellenőrzését. Nem 2008 végéig nem lesz semmilyen blokkoló intézkedés. Úgy tetszik, minden területen gyorsan fogunk haladni előre, és úgy tetszik, az úgynevezett Open Qualification rendszerét le tudjuk zárni. Aztán nézzük meg az utolsót, a rating, tehát az értékelés és a megelőző intézkedések közötti kapcsolatot. Ez az értékelés, ez a skála, úgy tetszik, tehát a skála, a minősítések skálája és a preventív intézkedések között a kapcsolat adót. Ha megnézzük a több éves ellenőrzési stratégiát, amelyet 2007-ben indítottunk útjára, erről az évről van szó, és a programokat már megvalósítottuk részben, tehát úgy tetszik, arra számítunk, hogy teljes mértékben működőképes lesz majd ez a rendszer nem sokára. Elnök úr, nem csak eszmecserére vagyok kész, és nagyon szívesen válaszolok további kérdésekre. A szövegekben, az írott szövegekben és a tervezetekben is van nagyon sok kérdése válasz szerintem, de ennek ellenére nagyon szívesen válaszolok további kérdésekre, és szívesen működöm e-, együtt az önök bizottságával, illetve a jelentéstevővel. Köszönöm szépen, Figel úr! Most pedig, ha úgy tetszik, megnyitjuk a vitát. Az általános jelentéstevői a szó, tessék, Othai úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Most én vagyok soron, és ha megengedik, gratulálni szeretnék a Gray úrnak kinevezéséhez, mert nagyon fontos szerepet kap, és örülök annak, hogy ennyire magasan kvalifikált szemét választottak erre a posztra. Biztos úr, nagyon szert, nagy szeretet üdvözöljük Önt a mi bizottságunkban. Köszönöm szépen, hogy írásban is válaszolt már sok kérdésemre, illetve azok a kérdések, amelyeket a képviselők feltettek. És köszönöm szépen a bevezető gondolatokat. Azt gondolom, hogy gratulálni szeretnék mm, ahhoz is, hogy csatlakozott az ön országa az eurózónához, ez egy nagy büszkeség, európai büszkeség. Levinson úr, nagyon szépen köszönjük önnek is a magyarázatot, köszönöm szépen azt, amit elmondott nekem. Az első kérdésem a végrehajtási modalitásokat illeti. A költségvetés végrehajtásáért, hogy felelősök ugye a bizottság, itt most a központosított menedzsmentről van szó, és a nemzeti ügynökségek ellenőrzéséről vannak ugye a végrehajtó ügynökségek, és van a bizottság, vannak a szabályozó ügynökségek. Ön szerint mi az oka annak, amely indokolja, hogy különbözőképpen járunk el? Hiszen az állampolgárok számára nem egyértelmű. Olybá tűnhet, hogy nem konzisztens. Mik az előnyei a nemzetügynökségeknek, például egy végrehajtó ügynökséggel szemben, vagy a regulatív szabályzó ügynökségekkel szemben. Nem tudom, hogy ez a szokás, elnök úr, de én Levinson úrhoz is szeretnék kérdést illetni, mármint ami az a az EBO számvevő szék pontosabban metodológiát, módszerét illeti, az elemzést. Nos, ez a 150 dosszi, amit megvizsgáltak. Ez elegendő a számbevőzék szempontjából, ha megnézzük az összkifizetések volumenét. Tehát nem tudom, hogy 150 ilyen megvizsgált dosszié, az valóban reprezentatív-e Európában? Thank you very much. I think that, uh, Mr. Audi... Köszönöm szépen. Odi úr részben már válaszolt is a kérdésre. A rendszer valóban bonyolult, de a bonyolultság része az is, hogy a programok közelebb kerüljenek a polgárokhoz. Az oktatás területén, vagy a polgárság területén több százezren használják ezt a programot, és nagyon örülök annak, hogy a parlamentben azt támogatják, hogy minőségben és mennyiségben is többet tegyünk ez ügyben. Ez a jövőben az oktatási felkészülés normális része lesz. Az Erasmus jelenleg a diák népesség 4%-ánál kevesebbet érint, ez egy nagyon kis arány, ezt kéne növelni. Tehát a célunk az lenne, hogy közelebb kerüljünk a felhasználókhoz. A nemzeti ügynökségeket azért állították fel, hogy két cselekvést, cselekvési tervet tudjanak teljesíteni. A lifelong learning, ami korábban Socrates volt, a második pedig a Youth in Action nevű program. A legtöbb tagországunkban egy plusz egy ügynökségről beszélhetünk. Más országokban kettő, vagy még több. Tehát összességében több mint 70 ilyen nemzeti ügynökségről beszélhetünk. Nagyon pozitív a velük való együttműködés, konstruktív, megvan egy ö, ellenőrzési keretünk, egyre nagyobb a bizalom a programokban. Ezek jó programok, ezért is támogatják őket, és úgy tűnik, hogy a Európa jövőre vonatkozó politikai válasz részeként figyelik ezeket. Nagyon fontos, hogy az, hogy az európaiak, a fiatalok azonosodni, azonosulni tudjanak Európával. Ilyen irányú programokat kell létrehozni. A hatékonyság megnőtt abban a, azon a területen, hogy kisebb akciókat, kisebb cselekvéseket, tevékenységeket támogassunk. Tehát gyakorlatilag egy bevált módszer alapján jelentkezhetnek már a diákok, és vehet, pályázhatnak és vehetnek részt ezért itt is kicsit változott az ügynökségek, nemzeti ügynökségek feladata. Közös intézeti megállapodással Brüsszelben egy új végrehajtó intézetet hoztunk létre, vagy ügynökséget hoztunk létre ennek alapján, ennek is célja, hogy ezt a munkát segítse. Ez alapján könnyebb a költségeket csökkenteni, illetve közelebb tudunk kerülni a polgárokhoz. Kommunikációs és információs újdonság az, hogy a közvetlenül a tagállamokkal kommunikál ez az ügynökség, és több szempontból is az oktatás és kultúra területén rendkívül hasznos, hogy ez a hálózat működjön Európában. Köszönöm szépen, elnök úr. Szívesen hallanám a számbevőszék válaszát a kifizetésekkel kapcsolatban. Thank you very much. Köszönöm szépen. Meggyőződésem, hogy a 150 tranzakciós minta elégséges. A kifizetéseket megnézzük, és ebből a célból véleményem szerint elegendő a 150 mintavétel. Ez megegyezik egyébként, vagy megfelel a nemzetközi audit ellenőrzés szerinti normáknak. Máshogy is lehetne csinálni. Figyel biztos úrtól az írásbeli válaszában egyébként erről tett észrevételeket, Audi úr kérdésére válaszolva. Tehát arra tett utalás, hogy máshogy is lehetne ezt megtenni, véleményem szerint azonban a helyes utat választottuk, és ez valójában meggyőződősen, tehát erről bizonyosan nyilatkozhatom ezzel kapcsolatban a illetékes itt ül mellettem, ezzel kapcsolatban Bonicsi úrnak bizonyára vannak észrevételei. Bonicsi úr, köszönöm, elnök úr. Persze mindenki mindig nagyobb mintákat szeretne venni. 2 és 5 százalék között van a hiba arány, és megvan a statisztikai magabiztosságunk azzal kapcsolatban, hogy ez most is így van, ezen mind a vétel kapcsán is a DASZ modellünk alapján, illetve a felülvizsgált munkamódszerünk alapján ez megfelelő. Ezzel a munkamódszerrel kapcsolatban, vagy megközelítéssel kapcsolatban azt láttuk, hogy ez működőképes, illetve évről évre konzisztens eredményt produkál. Úgyhogy véleményem szerint, amennyire én tudom, a bizottság nem azt szeretne, nem azt mondja, hogy nem, ért, nem tudja elfogadni, nem ért egyet ezzel az eredménnyel, a bizottság azonban önmagát javítja, ezért ezt a rendszert is jobbá szeretné tenni, hogy jobb eredmények szülessenek, amely kisebb hibaszázalékot enged meg, mint az a hibaszázalék, amivel mi dolgozunk. Igen, mondja a biztos. Úgy látom, ez felkérés volt további bizottsági tájékoztatásra. Ugye arról beszéltünk, hogy az üzenet hogyan továbbítottuk, hogyan válaszolunk dolgokra. A hiba százalékkal kapcsolatban említették a számvevőszék képviselő Bonics, illetve Levison úr, hogy mekkora ez a hiba százalék, de ezen számadatok alapján is elmondható az, hogy a mi főigazgatóságunk A DJ Agri a, a felelősségek esetében 80%-ot jelent, a JLS 23%-ot, a kommunikáció pedig 29%-ot tesz ki. Tehát a költségvetés volumenének legnagyobb része részével kapcsolatban elmondhatjuk, hogy a komoly hibák legnagyobb, tehát a legnagyobb hiba, a komoly hibákkal kapcsolatos legkisebb valószínűség a mi főigazgatóságunkban valósul meg, és amikor a végleges kifejezésekről van szó, megnézzük a tevékenységünk legnagyobb részét, amelyekre a nemzeti ügynökségen keresztül kerül sor, ők szervezik ezeket, akkor elmondhatjuk, hogy az, az éves 2007-es tevékenység jelentés alapján, ami egyébként hozzáférhető, a hiba százalék, a hiba arány ezen a területen kisebb, mint fél százalékpont. 0,043 százalék a kontroll kérdésében, az ellenőrzés esetében, ami a nemzeti ügynökségeket életi, tehát más munkamódszerrel, más metodológiával dolgozunk, illetve a végeredményünk is eltér. A hiba arány azt mutatja, hogy mi a maximum, milyen maximum mennyiségű pénz foroghat kockán, vagy kerülhet kockázatos helyzetbe, és véleményem szerint ez a mennyiség igen kevés. Köszönöm szépen, elnök úr. Um, nem vagyok biztos abban, hogy a maximumot képviselje. A maximum kockázatot. Ezzel nem tudom, egyetértek-e. Mi úgy gondoljuk, hogy a legvalószínűbb hiba 2 és 5 százalék közötti hiba százalék aránya. Én azt gondolom, hogy további bizonyítékra lenne szükségünk arra, hogy ez valóban ez a maximum, amit ön említ. Pozitív elem az, hogy azért az elmúlt években történt némi javulás, tehát ez is egy plusz pont, ha úgy tetszik, piros pont, de csodálatos a helyzet, hogy a hiba százalék 1-2 és 5 százalék közötti sávban mozog, és ez kicsit magasabb, mint szeretnénk. Biztos úr, önök mennyi kifezetést valósítanak meg? Hány kifizetést az ön felelősségi körében? Hány kifizetésre kerül sor? A válaszok a számok a kapcsolatban részét képezik az átfogó általános válaszaimnak. Nagyjából kérdezi Odi úr, 5 és 6 ezer közötti a kifizetések száma. Ez a válaszom. Mert, mondja Odi úr, ha megnézzük a szemövőszék jelentését, hát ebben az embernek az az érzés, hogy 21 százalék hiba történt, ha jól olvasom a jelentést, ami ez egy elég jelentős összeg. A kérdés, amit felmerül az, hogy 150, úgymond, mintavétel több millió, több ezer ember körében elegendő információt ad-e a hiba százalékra, hiszen azt gondolom, hogy az polgárok ezeket az információkat elolvassák, és a mentesítése kapcsolatban, amelyet mi megkívánunk adni, úgy gondolom, hogy ez egy technikailag fontos probléma tudni, hogy mennyit hibázunk. Én jól értettem persze, hogy 2%-5% körüli összegről van szó. Ha megnézzük a hiba százalékot, nos hát, ha megnézzük, 150 eset szerintem nem tudom, hogy elegendő-e. Köszönöm szépen, elnök úr, mint már említettem, és Pontincsi úr is megerősítette, Bonicsi professzor pontosabban, mi biztosak vagyunk abban, hogy jól határoztuk meg a 2-től 5%-os hiba százalékot. Persze lehetne fél százalék alá is menni, ha az ember így akar eljárni, de hát legalább bemutatjuk azt, hogy mi hogy járunk el. Én nem mondhatnám azt is, hogy a mintáink kétharmada előleg volt, és azt hiszem, hogy ha a jövőben ö, időközi tranzakciókat is figyelembe veszünk, akkor talán azt láthatjuk, hogy a hiba százalék kicsit magasabb lesz. De szintén elhangzott már az a kérdés, hogy hány forrás lehet felhasználni erre a munkára, az ellenőrzésre, az európai Szemvevőszéken is. Mi nem vagyunk abban biztosak, hogy amikor leírjuk az auditálási folyamatot, a hibákat, ugye a különböző területeken különböző hibák vannak, tehát, ha úgy tetszik, mi nyitottak vagyunk, a, nem ö, rejtegetjük az eredményeinket, a kimutatásokat. Mi a nemzetközi szabványokat betartva jártunk el a számításaink kezdetese során. Elnök úr, mondja a biztos úr, én egyetértek Audi úr megjegyzéseivel, hiszen technikai szempontból a számok ugye politikai üzenetet fogalmaznak meg, tehát hogyha a minta túl alacsony, az ugye nem biztos, hogy megfelel, hiszen tudjuk, hogy a mintavétel alacsony, a valóság viszont jóval nagyobb. Ha úgy tetszik, az extrapoláció nem biztos, hogy tökéletes. Nem biztos, hogy kiderülnek a rendszer hibái ennyi mintából megfelelő hiba százalékok kapcsán. Üdvözlöm, amit Levinson úr említett. Ha úgy tetszik, szorosabban együtt kell működnünk annak érdekében, hogy megosszuk egymással a módszertant és a mélyebb értékelési lehetőségeket, nem csak a végső kifizetéseket kell megfigyelni. Ebből a szempontból a bizottság valóban készen áll arra, hogy a jövőben még szorosabban együttműködjön. Ha úgy tetszik, megosztanánk több adatot, becslést, legyen szó hibaszázalékról, daszról, hitelességről, és ki szeretném emelni azt, amit Ódi úr említett, nagyon fontos ez ugye, politikai üzenetként a polgárok számára. Ezek a programok állnak legközelebb a polgárokhoz, ha megnézzük az EU összes politikáját. És az embereknek valóban meg kell tudniuk, meg kell érteniük, hogy miről van szó, és bízniuk kell abban, hogy ezek a programok az ő érdekeiket szolgálják, hogy ezeket javítani kell, ezeken a programokon javítani kell a következő években, kiváltképpen ebben a hét évben az új programgeneráció csoport kapcsán. Tehát megállapodások helyett különböző ösztöndíjakról, támogatásokról döntünk, rövidebbek a döntéshozatali időszakok, a késlekedést is, ha úgy tetszik, ki tehát még régebben láthatóbb volt a késedelem, mert nagyon sok kérdés van most itt a rendszerben, amelyek segítségével felhasználó barátabb lehetne ez a program együttes. Köszönöm szépen, biztos úr, és köszönöm szépen Levison úr önnek is a válaszokat. Most nézzük meg, hogy mi a helyzet a tagállamokkal. Ez egy nagyon fontos kérdés a mi bizottságunk számára, hogy a tagállamok mit gondolnak. Szeretnénk tudni, hogy a megosztott igazgatás kérdése hogyan is viszonyul a tagállamok elképzeléseihez. Biztos úr, ami a dolgok evolúcióját illeti, nos, ami a daszokat illeti az ex ante ex poste dasszokat. A dokumentumok nagyon fontosak, ugye az ellenezésről volt szó. Ön mit gondol, hogy milyen hatása van ennek a rendszernek a nemzeti hatóságokra, a tagállamokra, az ilyen ellenőrzési rendszernek milyen hatása van? Ezen hatásokat követően önök úgy gondolják, hogy a hiba százalék csökken, és ha igen, akkor szerint, ön szerint ez egy jó példa lehetne a tagállamok számára, hogy a nemzeti nyilatkozatokat így kellene általánosítani a mentesítés kapcsán? I think this is precisely what... Pontosan ezt kell elérnünk, tehát szorosában együtt kell működnünk, és az európai szakpolitikák, az európai programok esetében alaposabban meg kell fontoljuk, hogy hogyan lehet ezt megtenni. Amikor biztos lettem, akkor bizonyos esetekben nem volt erre meg a politikai akarat, nagyon komoly viták voltak azzal kapcsolatban, hogy miért van arra, erre szükség hogy is van ez, nem szeretnék visszamenni két-három évvel, 2007-re különösen nem, de az ennek az, ez az időszak lezárult, az alapelvben megegyeztünk, után, utána pedig a modalitásokon, tehát lesz majd rugal, rugalmas ez a rendszer, nem egy uniform rendszerről van szó, külső és belső auditrendszerekről is megállapodtunk, de a tagállamok velünk együtt dolgoznak, tavaly kétszer is részletesebb iránymutatásokat mutattunk meg márciusban, illetve novemberben. Úgyhogy működik a rendszer. Úgy érzem, hogy nagy, jobban megbíznak ebben a rendszerben az ember, emberek, ez jót tesz nekünk. És kiegészíti ezt az egységes audit filozófiáját. Tehát a bizottság a szupervízor, aztán a tagállamok ezt kiegészítően adítálják ezt a rendszert, és a különböző ügynökségek vagy szakintézmények adják a harmadik pillért. A tagállamokkal kapcsolatban olyan kritikai megállapodás, megállapításaim lehetnek, hogy az ex post nyilatkozatokkal kapcsolatban késlekedéseket láttunk, de végül is megkaptuk ezeket, a bevezető rendszer egyébként nagyon tanulságos volt, és intézményi, politikai szempontból is rendkívül fontosan, fontos volt az, hogy mindenki számára világos legyen, hogy most már mindkét fél számára, hogy most már megosztotta a, megosztott a felelősség. a múltban nem igazán volt meg ez a fajta partnerség, most már megvan, a források támogatása jobban tapasztalható, illetve tudjuk világosabb, hogy mik a költségvetési prioritásaink, illetve a megvaló, megvalósítás területén is Európa, illetve országszinten is közös a felelősségünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Ha úgy tetszik, tudomásul vettem azt az érzést, azt a pozitív érzést, amely itt megjelent, de ha megnézzük a számbevőszék álláspontját, amely ugye független szerv, kicsit súlyosabbnak tűnik a helyzet. Ha megnézzük az értékelési folyamatot és az előzetes nyilatkozatokat, a számbevőszék úgy gondolja, hogy ezek a nyilatkozatok, ha úgy tetszik, mit is szolgálnak, egyfajta biztosítást, ami eléggé korlátozott. Ez azt jelenti, hogy mire is van szükség? Magasabb fokú biztonságra, biztosítékra. Mit kellene ön szerinteni annak érdekében konkrétan a tagállamokkal szemben? És még egyszer elmondanám a mentesítés szempontjából, meg a jövő évek szempontjából is az Európai Parlamentként nekünk azért vannak kapcsolataink a nemzeti parlamentekkel, elsődleges szerepünk a végrehajtó szervek ellenőrzése, most a bizottságot is, és ugye a nemzeti parlamentek a kormányaikat ellenőrzik hasonlóképpen. Ön mit gondol a stratégiáról, amelyet követnünk kellene, hogy jól működjön a rendszerünk, hogy valóban magasabb szintű biztosítékot kapjunk? Hiszen arra van a szükségünk, hogy a számövőszék pozitív daszt adjon nekünk. Ódi úr, azt hiszem ez egy olyan folyamat, először is el kellett kezdenünk úgy, nem csak alapvető filozófiai kérdésekben kellett megegyeznünk, hanem a munkamódszerben is, hogy hogyan osztjuk meg egymással az információkat, hogyan ismerjük fel egymás szerepét, feladatait. Az első év, ugye a kezdete kezdete, már sok mindent értünk el a második évben, ami, eh, amit említettem, így zöggenőmentesebben működik a rendszer, úgy tetszik, működik a rendszer zöggenőmentesen. Én azt szeretném látni, hogy a bizalom szelleme többi politikát is áthassa, ahol több pénzt fordítanak, mint nálunk. Szeretném például a sotés alapok esetén, ha nagyobb lenne bizalom a tagállamok és az Európai Unió között, szükség van erre, az európai programok és az európai politikák kitelessége miatt van szükségünk erre a bizalomra. Megállapodunk a politikákban, a költségvetésekben, és való végrehajtják ezeket a programokat a tagállamokban. Mind, min is dolgozunk most? Most az ex post nyilatkozatokról van szó. A főigazgató asszony is írt eh, leveleket néhány tagállamnak, arra kértük a tagállamokat, ha lehet legyenek óvatosabbak. Minden válasz eh, beérkezett a bizottsághoz. Nem sokára teljes körű értékelést hajtunk végre. És azt gondolom, hogy a jövő szempontjából, a jövő jelentések szempontjából valódi javulásra számíthatunk. Személyesen örülök annak, hogy az első év az volt a kezdet, és hogy minden tagállam megosztottság nélkül felismerték ennek a módszernek a jelentőségét, ezeknek az elveknek, iránymutatásoknak a jelentőségét, amelyekben megállapodtunk, és amelyeket most végrehajtunk. Politikailag szerintem ez fontos és kötelező feladat. <clears throat> Köszönöm, Általánosságban már elmondtuk a bizottságnak a beszédemben is, illetve a jelentésben is, hogy jó úton haladnak. Ugyanakkor ajánlásainkat meg kell fogadni, és be kell vezetni, meg kell valósítani. Most is elmondta a bizottság, hogy ezt meg fogják tenni, ezt nagy örömmel hallom, a számvevőszékben általában auditálók ülnek, és auditálással foglalkozunk. Jövő ősszel eh, fog kiderülni, amikor megvizsgáljuk a dolgot, hogy hogyan is működött ez, de én remélem, hogy jól fog működni az elhangot. elhangzottak alapján. Odi úr? Nagyon röviden. A DASZ nyilkozatok, az aposzterói nyilkozatok 2007-re vonatkozóan. 2008 és 30 ig kellett a nemzeti hatóságnak ezeket be nyújtaniuk. Ezek az apposzterű nyilatkozatok, ezek valóban a 2008-as daszokra hatással vannak-e? Uh, I told you that we, uh... Említettem, hogy a legtöbb ilyen dokumentumot időben megkaptuk, néhány esetben késlekedést tapasztaltunk ilyen esetekben. Figyelmeztettük a tagállamokat, most véglegesítjük az általános helyzetet, úgyhogy a hónap végére mind a, 7, mind a 27 esetben a 27 mozaikot össze tudjuk illeszteni. A 2007-es évben véleményem szerint nagy lendületet vett ez a, ez a program, az új rendszer működése. Természetesen még javítani kell a helyzetet. Nem minden tagállamban egyforma forma helyzet, tehát valóban egy mozaikról van szó. Bizonyos országokkal valószínűleg több dolgunk lesz, erre lesz szükség, de nincsenek olyan kritikus országok, vagy, vagy ügynökségek, amelyek esetében padhelyzet alakul ki, vagy föl kellett függeszteni a helyzetet. Kilátásba helyeztünk ilyen, elő, ilyen döntéseket is, de végül nem kellett ezeket meglépni. Ez az egyik válaszom. Úgy vélem, hogy ezzel a megosztott megközelítéssel az egységes audit rendszerben még jobban fogunk dolgozni. A számvevőszék függetlenül dolgozik, de nagyon aktívan kommunikál velünk ez ügyben, és így véleményem szerint még gyorsabban tudjuk javítani a rendszer egészét. Köszönöm, ennyit tudok erről mondani. Merci, monsieur le commissaire. Köszönöm szépen, biztos úr egy szót, ha mondana arra az érzésről, tehát hogy megosztaná velünk, hogy tehát a főgazgatóság éves jelentése és a számövőszék véleményük közötti kapcsolatról egyfajta érzelmileg áthatott értékelést adna. Mm. Maybe it's also for... Azt hiszem, hogy a főgazgató asszony, ha szeretne valamit hozzátenni, megteheti. No, de hát az az igazság, hogy volt egy ilyen kérdőjel, amelyet oda illesztettünk, ami azzal volt kapcsolatos, hogy nem időszerű-e fenntartásokat megfogalmazni. Méghozzá a 2007-es év végrehajtását illetően. Azt hiszem, hogy igazunk volt, Kenta asszonynak is igaza volt, amikor nem tett így, és a gyakorlat, a valóság minket igazolt. Mert egyrészt vannak kockázatok, vannak gyenge pontok, másrésztről viszont voltak javulások a folyamat során. Nagyon sok gyakorlati lépést foganatosítottunk jó irányba. Tehát azt gondolom, hogy ezek a gyenge pontok úgy tetszik, nem tették kötelezővé a fenntartások megfogalmazását, és az igazgató, főgazgatóasszony nem élt el így, szerintem helyesen cselekedett. A kockázat az is volt, hogy a teljes végrehajtást késleltetnénk. Itt az átlag állampolgárhoz szívéhez közel álló programok késlekedéséről lett volna szó, és ez nem lett volna helyes. Tehát ami a nemzeti ügynökségeket illeti, nagyon sokan dolgoznak ezen a területen, és hát a késekedés nagyon káros lett volna rájuk nézve. Az átfogó értékelés helyesnek bizonyult. Tehát én megerősítem azt, hogy ez a helyes megközelítés, amelyet követünk, és az átfogó eredmények megerősítik az igazunkat, ha úgy tetszik. Tehát úgy tűnik, hogy észszerűen jártunk elsőt. Az álláspontunk komoly és megalapozott, már mint a főigazgatóság megközelítése. Igen, ha megengedik, azt szeretném elmondani, hogy bárki a munkatársak nevében szót kérhet, ha úgy gondolja, hogy szeretne szót kérni. Körner asszony, köszönöm szépen, elnök úr, egy pontot említenék, pontosítanék. Az elmúlt két évben, ha úgy tetszik, fenntartásokat fogalmaztam meg a nemzeti Ügynökségek kapcsolatban. 2007-ben nem így jártam el, biztos hogy ezt elmagyarázta. Azért nem jártam így el, mert 2007-ben megerősítette ezt a szemövőszék is, hogy a rendszer alapja jó volt, bevezetünk egy olyan rendszert, amely úgy gondolom, ha úgy tetszik, nem tett előtt, ezt a tartalékot, vagy tehát úgy tetszik, egy megfogad, elfogadható ö, biztosítékra volt szükség. Ha úgy tetszik, 2007-ben indítottuk el ezt a rendszert. Én a rendszer alapelvét <clears throat> vettem alapul, 2007-ben bevezettük fokozatosan, 2008-ban javítottunk a rendszeren, 2008-ról már szólt a biztos úr, én úgy gondolnám, hogy mi úgy gondoljuk, hogy a rendszer, a módszer, a megközelítés, az ellenzőség megközelítés lehetővé teszi számomra a megfelelő biztosíték garantálását. 2007-ben nem értettünk egyet a számvevőszékkel, 2007-ben a rendszer bevezetése nem tett mindent lehetővé. Úgy gondolom, hogy az a rendszer, amit bevezetünk 2007-ben, ezt az észszerű biztosítékot, garanciát tette lehetővé. Nos, hát szerintem ez az árnyalatnyi különbség, amely felmerült a rendszerrel kapcsolatban. Köszönöm szépen! Euh, Köszönöm szépen. Euh, euh, biztos úr, szólna esetleg a valós előnyökről, amelyek a végrehajt ügynökségek kapcsolatosok, amelyeket a bizottság felállított az előző rendszer kapcsán? Itt a technikai segítségnyújtási irodákról van szó. Ezekről, a szólna néhány szót. Azt gondolom, hogy az előző rendszer az a történelem része nagyon sok kérdőjellel párosítva az említett gyengeségekre tekintettel. Nos, az Executive Agency létrehozása az oktatás, kultúra és audiovizuális politika területén ez egy közös intézményi döntés volt, mert lehetővé akartuk tenni a rutin munkának az átengedését, az ügyfelekkel, felhasználókkal való kommunikációt illetően a nagy-nagy térségben, és azt gondolom, hogy a három éves fennállás után a három DG, az oktatás, kultúra, etko és informatika, ez tulajdonképpen most már jól látható. A három év ugyan szerény időszak, de annyit azért látunk, hogy nagyon sok gyakorlati eredménye van ennek. Ő intenzívebbé vált a kommunikáció, parlamenti tagok meglátogatták az ügynökséget, megvan az együttműködés. Szóval röviden több mint 22 százaléka az AEK költségvetésnek az ügynökségen keresztül realizálódik. Az igazgató úr itt van velünk, és összehasonlítva azokkal a költségekkel, amelyek a, a, akkor realizálódtak, amikor maga a DG végezte ezt a költséget, az 25 százalékkal volt kevésbé hatékony, tehát egy nagyon jelentős pénzügyi szempontok vannak itt a háttérben, a munka és intenzívebbé vált az általános érintettékkel, ugyanis a DIZSI így a politikára, a prioritásokra összpontosíthat, a központi eseményekre, akciókra, és azt hiszem, hogy ez teljesen megfelel annak a filozófiának, amelyet a parlament is képvisel az ilyen ügynökségek szerepét, fontosságát, illetően az Európai Unióban. Hogyha úgy gondolja, az igazgató úr. Igen, néhány hozzá megjegyzést röviden még mondanék a pénzügyi előnyökkel kapcsolatosan, amelyről a biztos úr szólt. Én úgy gondolom, hogy az ügynökség tevékenysége három területre összpontosul. Először is az átláthatóságot kívánjuk erősíteni, a felelősséget akkor, amikor magánügyfelekkel fennálló kapcsolatról van szó. szeretnénk jobb költségvetési munkát és jobb belső ellenőrzést. A második terület, hogy az egyszerűsítés a célunk a polgárokkal való kommunikációban, a szubvenciókkal, és itt számos esetben előfordul, hogy át kell dolgozni például a költségvetési szabályokat, a számvevőszék is támogatja ezt, és hát sok olyan mechanizmus van, amely az egyszerűsítés célját szolgálja. A harmadik terület pedig, hogy a haszon élvezők számára különböző szolgáltatásokat biztosítsunk, és az első három év alapján világossá vált, hogy a nyilvános ügynökség, tehát hogy nem egy magán ügynökség, mint a kisegítő irodák voltak, így sokkal jobban munka, a programokat jobban lehetett nyomon követni, és ez egyszerűen jobb eredményt is hozott. Köszönöm szépen a válaszokat, világos, egyértelmű volt minden. Biztos úr, ha megengedi, akkor még egy pontot szeretnék megemlíteni. Azt szeretném tudni, hogy az ex ante nyilatkozatokról mit tartanak, amelyeket önök elfogadtak, illetve az ügynökségek. Ezek az ex ante nyilatkozatok 329 ről volt szó, és hát szólt ezekről az előzetes intézkedésekről, amelyeket nem lehetett megvalósítani. Hogyan fordulhat elő, hogy ezeket az intézkedéseket nem tudták megvalósítani, ugyanis nagyon komoly tartalékokkal rendelkeztek. Igen, ezeket ö, ö, a kritikus, nagyon fontos ajánlások alapján határoztuk meg, és hát ön a, a teljes összeget említette, a teljes számot, van, amikor csak három, van, amikor 13, tehát különböző helyzetek valósulnak meg a különböző ügynökségeknél, de 2008 végén egyikük sem mutatott olyan drámai, súlyos helyzetet, hogy fel kellett volna függeszteni, bizonyos tevékenységet be kellett volna szüntetni, a támogatást vagy a finanszírozást. És Dolgozunk ezeken a minősítéseken annak érdekében, hogy még jobban, jobbá tegyük az ügynökségek helyzetét. Ebben az évben nagyon sok találkozóra kerül sor, 33 közvetlen látogatásra, monitoring ellenőrző célal, hogy a legtöbbet már felkerestük, a többiek majd 2009-ben kerülnek sorra. Auditokat szervezünk, és a helyzet az összességében véve sokkal jobb, mint a múltban. Amikor ezt a területet átvettem, ugye kérdezte, hogy milyen érzéseim vannak. Amikor átvettem a területet, számos felfüggesztési határozat volt. Különböző alapok vagy akciók, műveletek esetében egyes tagállamokban. Azután az előző rendszert át kellett alakítanunk, dolgoztunk. Nem volt könnyű egyébként mindenhol megmagyarázni, hogy miért van erre szükség, és nem volt könnyű megszerezni az egyetértést. Ez most már megvan írásban is a bizottság és a decentralizált testületek között, és akkor a partnerek, a tagállamok, a minisztériumok osztoznak a felelősségen. De most megvan ez a megállapodás, és ez nagyon konkrét napi munka eredménye az ügynökségekkel, minisztériumokkal, és mi nem írtunk alá egyetlen egy megállapodást sem, mielőtt nem bizonyosodtunk meg arról, hogy az intézkedések megvalósulnak, és nem volt különösebb hitelességi probléma, vagy a professzionalitással kapcsolatos probléma, tehát ezeket alá lehetett írni. Még nincsenek kész tények, még nem feta kompli a helyzet, ugyanis ez egy folyamat, az ellenőrzés, az értékelés, a feedback, az adhok ellenőrzés folyamatosan zajlanak, de a rendszer működik, Még pedig a kölcsönös megállapodások alapján, és én ezt egy komoly vált korlátozásnak tartom az előző 7 éves programhoz képest, illetve az előző pénzügyi szabályozáshoz képest. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Végezetül pedig még el tudnám mondani, hogy hogyan gondolkozik, mit gondol úgy általánosan, ugyanis most kezdődik a végső futam. A hónap végéig lefordítják a jelentést, úgy tudjuk, hogy ön úgy gondolja, hogy a rendszer továbbfejlődött, de hát mi azt látjuk, hogy még mindig komoly a hiba arány. Hogyan ítéli meg a minőséget? Hogyan tudjuk jobban felmérni a mentesítést? Azt mondanám, amikor befejeztem a bevezető megjegyzéseimet, akkor az megfelelt annak, amit a számvevőszék elmondott, ugyanis az ő ajánlásaik egy része már meg is valósult, és annak a célja az éppen a, a fontos célok elérése. Tehát az ellenőrzési és a felügyeleti rendszer hatékony kell, hogy legyen, teljesen hatékony, akkor, hogyha megvalósulnak ezek az az intézkedések. Tehát az akciók, amire már sor került, és amelyek előkészítés alatt vannak 2009-ben, illetve az év végén, ezek már megfelelnek annak a koncepciónak, annak a rendszernek, amely biztosítja a megfelelést. Ez tehát már egy, egy hiteles megvalósítás lehet pénzügyi, adminisztratív szempontból az oktatás és a kultúra területén tudom persze, nem csak politikai szempontból, hanem pénzügyi szempontból, és több mint egy milliárd euróról beszélünk évente, de mi azt szeretnénk, hogy ez teljesen megfeleljen a pénzügyi szabályoknak és a jogi alapnak. ahogy össze is hasonlíthatják a számokat egymással, a becsült összegeket és a jelentésben szereplőket, az EAK-nál 15%, a GLS-nél 45 százalék, ugye a kommunikációs DG 40, 30 százalék, tehát a, a DGE-ak hozzájárulása a 9-es fejezetben a számvevőszék esetében nagyon jelentősen a, a zöld címkés területen van, és a piros mezőn kívánunk dolgozni, és akkor ez az utolsó része a válaszomnak. Gyakorlatilag ex ante biztosítékok álltak rendelkezésre a tagállamoktól a rendszer működik az iránymutatásokat elfogadták a partnerek dolgoznak együttműködnek és azt hiszem, hogy elvárhatjuk, hogy jobb lesz a helyzet a 2008-as mentesítési jelentésben. Merci, monsieur le commissaire. Pas d'autres questions, monsieur le président. Köszönöm. Mm, köszönöm szépen, raportőr úr, Liberecki kollega. Nagyon szépen köszönöm. Ódi úr kérdéséhez kapcsolódnék. 20% hibáról volt szó, 150 próba esetében 6000 művelet volt az összes szám. Akkor a hiba arány becslése tényleg hiteles lehet? Mondja el nekünk biztos úr, hogy ezeket a próbákat hogyan választották ki, hogyan működtek ezek. Ezek különbözőek lehetnek különböző területeken, különböző államokban ugye 27 tagállamunk van, 150 szúrópróba szerű vizsgálatra került, került sor, öt államonként hogyan határozzák meg, hogy mit vizsgálnak. A második kérdésem, biztos úr, mit gondol arról, hogy mennyire hatékonyak a kiadások. Minden egyes eurót valóban, amelyet kiadtak, az valóban hatékonyan került elköltésre? Több lesz a haszna és stabil -e ez a tendencia? Ha igen, ami tehát a költségek hasznosulását, a kiadások hasznosulását illeti. Tehát az eszköz felhasználás milyen haszonnal jár ezen a területen? Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy az első kérdés valójában, első kérdést valójában a számvevőszéknek szegezné. A, a hiba százalékot természetesen lehetne csökkenteni, javítani. Ennél talán fontosabb az, hogy hogyan lehet az alapokat úgy felhasználni hatékonyan, hogy a célkütőzéseket meg tudjuk valósítani, illetve hogy ez az egész, egész folyamat átlátható legyen. Ez közös feladatunk. A mi szempontunkból, tehát a bizottság szempontjából az változott, tehát a, ezen főigazgatóság szempontjából az ö, változott, hogy az administratív költségek a programok esetében 8,9%-ról 8,5%-ra 8,1%-ra csökkent, tehát majdnem 1%-kal csökkentettük a közigazgatás, vagyis az adminisztratív költségeket, ez nagyon komoly csökkenés. a különböző ügynökségek végrehajtó ügynökségek esetében a phasing periódusról beszélhetünk, és nagyon sok változtatás történt a programokkal kapcsolatban. Ez a változtatás, változás egyébként eléggé általános, és minden változtatásnak az lenne a célja, hogy a lehető leghatékonyabban fel tudjuk használni a költségvetésünket, hogy egyenként személyre szabottan tudjunk foglalkozni a polgárokkal, a pályázatokkal, az ösztöndíjakkal bárki is ösztöndíjat kap, úgy érzi, hogy részt vesz az európai folyamatokban, politikákban, és általában nagyon sok pozitív reakciót kaptunk Európa jövője szempontjából. Mindig nagyon pozitív dolgokat hallottunk a részvételről, tehát végezetül szeretnék valamit aláhúzni. A működési költségek csökkentése, aztán a felhasználók E, többletköltségeinek csökkentése. Korábban sokkal tovább tartott a pályázati időszak, hosszabb volt, bonyolultabb volt a leegyszerűsítés kapcsán, vagy során a pályázati időszak sokkal rövidebb, általányban tudunk fizetni. A korábbi rendszerben pedig nagyon komoly, nagyon bonyolult volt a kiválasztási, elbírálási időszak. Ahogy már említettem, múlthoz képest eltérően már nem nem megegyezéses alapon ítéljük oda az ösztöndíjakat, tehát nem mind a két félnek kell aláírni az ösztöndíj pályázatot, hanem a bizottság egyoldalú jóváhagyásáról van szó. Online működik a legtöbb pályázati eljárás, tehát a felhasználók általában a számítógép felhasználók, ezért aztán nagyon hamar megtudják, vagy bizonyosságot szereznek arról, hogy kiválasztották-e őket, avagy sem. Az Európai Parlament pozitív hozzáállása hozzáállására köszönhetően, vagy az ő akaratuknak megfelelően a komitológiai folyamatokat lerövidítettük, tehát pénzt és időt takarítottunk meg, és ezáltal több lehetőséget hozunk létre, a felhasználók így jobban hozzá tudnak férni ezen lapokhoz. Ez lenne a válaszom, és ami a kiértékelést illeti, azt gondolom, hogy ez inkább a bizottságnak, a vevőszéknek szánt kérdés. Leviszon úr, köszönöm. A kollégám már említette azt, hogy meggyőződésünk, hogy e- az ebben a jelentésben foglalt tények helyesek. Nagyon sok tájékoztatással szolgáltunk arról, hogy mit tapasztaltunk azzal kapcsolatban, hogy milyen hiba százalékok jellemzők a különböző területekre. A 9 pont a 9-es vagy a 9.1-es táblázatban sokkal több az információ, mint amit azt általában, mint amit általában szoktunk adni. Tehát nagyon alaposan tájékoztatunk ezen bekezdéssel kapcsol, kapcsolatban, illetve ezek a tesztek vagy mintavételek egyértelműen a nemzetközi normák betartásával történtek. Köszönöm. Köszönöm szépen Hitten Harris kollega, köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm szépen Figül biztos úrnak, a, azt, hogy eljött, és azt gondolom, hogy tényleg nagy professzionalitással vizsgálja a kérdést és az adófizetői pénzek felhasználását. Először is azt szeretném kérdezni, nagyon sokszor nem alszom, álmatlanságban szenvedek, és akkor segít nekem, ha a számvevőszéki jelentést olvasgatom. Na most a kilences fejezetben egyszerűen nem találtam semmit, amiből megállapíthatom, hogy a mintákat, a próbavizsgálatokat adhok alapon végezték el, vagy milyen értékeket vettek alapul, ugyanis nagy számok vannak ám itt, amelyeket az egyes szervezetek kaptak, meg vannak alacsony kis számok és kis összegek, és hát a kisebb szervezeteknél esetleg nagyobb nehézségek merülhetnek fel. Szóval én egy picit aggódom, aggódom, ugye, ugye nem tudok aludni, és hát aztán átmegyek olyan dolgokon, és átolvasok olyasmit, mint a régi, régi jelentések, meg aztán a, a bölcsek jelentésén is, szóval ha megnézik az ex ante ellenőrzést, akkor hát ebben a bölcsek jelentésében, amikor megbukott a Santer bizottság, akkor nagyon nagy súlyt helyeztek az ex ante ellenőrzésre, és hát ez csak egyike annak a sok tényezőnek, amire tekintettel kell lenniük, de azért nagyon fontos, és lehet, hogy meg kellene ezt nézni. Néhány megjegyzésem lenne még a lifelong learning-el kapcsolatosan, ezzel a programmal kapcsolatosan. Köszönöm, hogy elküldte a mellékleteket a különböző összegekről, amelyeket az egyes szervezetek kaptak. Nagyon nagyra értékelem ezt. Megnézegettem az összegeket, számokat, és hát látom én, meg is lep, hogy számos programot a nemzeti hatóságok finanszírozták eleve. Tehát megnézték, hogy az önök pénze az nem pótolt-e valami olyan pénzt, amit a nemzeti hatóságok már egyébként biztosítottak. Tehát tekintettel voltak erre. A második kérdés, hogy nagyon sok szervezetben a tagállami ellenőrzés is is megvalósul sok egyetem esetében, meg ilyen városi partnerségek, testvérvárosi kapcsolatokban. Melyik tagállam, milyen hatóság ellenőrzi ezt? Az, ahol működnek, vagy ahol a székhelyük van, az tán a városi biztonság, hát az európai olyan szövetségek, amelyek különböző területeken működnek, és vajon például a hegesztők szövetsége, vagy számos ilyen említhető még. Azt hiszem, hogy a 15 6 költségvetési sor, és Például a városi partnerségi kapcsolatok is megjelennek itt. Hát hogyan kap erről feedbacket az eseményekről? Hogy, honnan tudja, hogy megértéke a pénzt ezek az események? Szóval milyen alapon minősít? Hogyan ellenőrzik a minőséget? És végül pedig van egy általános megjegyzésem én egy euroszkeptikusként talán nem is várják, hogy ezt mondjam. De sok pénz úgy tűnik, a kommunikációra fordul, fordítódik, és hát én ezt propagandának nevezem, szóval ez a propaganda sor a költségvetésben az én véleményem szerint. Néhány intézmény nagyon jó lifelong learning program, oktatás, de hát eh, én nem igazán gondolom azt, hogy eh, a kritériumok, amelyeket önök alkalmaznak, ugye, hogy eh, minek az alapján kaphatnak pénzt, ugye, Uh azt szeretném tudni, hogy, hogy hogy nem olvastam most újabban a költségvetést, de hát hogyan tudják ezeket a szervezeteket megkülönböztetni és biztosítani számukra? Minek alapján biztosítják a pénzeket? Az első kérdéssel kapcsolatban jó lenne, ha a számvevőszék szólna, utána pedig majd a bizottság Bonicsi úr. Yes, thank you, Mr. Köszönöm, elnök úr. 9 per 5 a bekezdés ebben a fejezésben. Itt azt olvasható, hogy kiterjedt tesztelést folytattunk egy reprezentatív statisztikai mintán, 150 egyedet számláló mintán. Tehát ez egy tesztelési folyamaton, vagy egy mintavételi folyamatról van szó természetesen a nagyobb kifizetések esetében nagyobb az esély arra, hogy kiválasszuk a mintavételre. Említették a 21%-os hiba százalékot. Nos, ez nem a hiba százalék, hanem a hibák előfordulásának az aránya. Aztán a ö, ö, népesség nem feltétlenül releváns a mintavétel gyakorisága szempontjából. Ezt a kettőt kérem ne keverjük össze. A 150-es szám nem kis szám, tehát a kis mint az mondjuk 30 elemre korlátozódik, vagy még annál is kisebb. Hogy megfelelően reprezentatív ez a minta, ezt az alapján vizsgáljuk meg, hogy a megbízhatósági szint megvan-e, és jelenleg nagy, nagy biztonsággal elmondhatjuk, 2-5 a hiba százalék. Ezzel a ezzel kapcsolatban ezt az intervallumot el tudjuk fogadni, illetve azt gondoljuk, hogy ez így van, de egy egyetlen értéket nem tudunk megadni. A terület és egyéb faktorok vételével ez szerintem egy jó érték. Néhány évvel ezelőtt itt jártam, a arról tartottam előadást, és órákig beszéltünk erről, elhoztuk az összes információnkat ezzel kapcsolatban, ezt még egyszer meg, e, megtehetjük, de hogyha mindig egyel visszalépünk, akkor kicsit nehéz az előrehaladás. A módszertannal kapcsolatban meggyőződésünk, hogy reprezentatív mintavételt, reprezentatív eredményt tesz lehetővé. Mi természetesen nagyon szívesen leülünk önökkel, akár egyesével és az egész szakbizottsággal, és végigmegyünk azon, hogy mi a mi munkánk, mit csinálunk, természetesen a megbízhatósági szintet mindig lehet növelni, de hát ennek megvan a maga költsége. Ez pedig az, hogy magasabb forrásokra van annak érdekében szükségünk, hogy mélyebben, részletesebben vizsgáljuk ezt meg. De mi nem kezeljük ezeket az alapokat, hanem csak auditáljuk. Az alapok menedzsmentjének feladata az, hogy ez a megbízhatóság fönnálljon. Hogyha gond van, akkor az ő feladatuk az, hogy korrigálják a gondot, vagy akár újabb alapokat kérjenek. Ilyen esetekben még magasabb ö, megbízhatósági százalékra kell törekedni. Elnök úr, most azt hiszem nem az lenne a lényeg, hogy a módszert arról beszéljünk, mert végül is mindig egy lépéssel visszalépünk ilyen esetekben, vagy ilyen típusú kérdésekben. Nem biztos, hogy ez segíti az előrehaladást. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd mondjam el, hogy a programok elkészítése vagy felkészülése során természetesen mindig a konszenzusra törekszünk a költségvetési hatóságokkal a pénz megtalálásakor, mindig odafigyelünk arra, hogy ne olyan dolgokat finanszírozunk, ami az, a nemzeti hatóságok feladata, hanem európai tevékenységet finanszírozunk, és általában társfinanszírozásról van szó. Erasmus a legeklatásabb példa, úgyhogy erről beszélek. Ezen esetben a tagállamok többet fektetnek mobilitásba, mint mi az EU költségvetése részéből. Tehát nemzeti szinten, vagy pedig az egyetemek forrásait is felhasználják ezek a programok, tehát más források mobilizációja is rendkívül fontos. Mindig megvan a társfinanszírozás plafonja, de ez sosem azt jelenti, hogy átvállaljuk mások felelősségét, vagy olyat fizetünk ki, ami mások feladata lenne, gondolok itt a helyi a regionális vagy a, vagy a nemzeti hatóságokra. Ami az ellenőrzést illeti, elég jól működő rendszerről van szó, mindig attól függ a dolog, hogy ki a partnerünk, még az európai vagy páneurópai hálózatok kapcsán is, vagy szervezetek kapcsán is. Általában az ilyen szervezeteknek van egy székhelyük. A, az az ügynökség, akik, akikkel a legközelebbi a kapcsolatuk, ezt az ügynökséget tekintjük ennek a szervezetnek a székhelyének, és az Európai Bizottság, vagy a bizottság maga, vagy pedig a végrehajtó bizottság ez alapján jár el. Együttműködünk az egyéb ügynökségekkel, megvan a saját ellenőrzési módszerük. Jelentések készülnek, vannak köztes, illetve végleges jelentések, a tevékenységről szóló jelentések. Alapvetően a nemzeti hatóságok feladata, különösen az ügynökségekre gondolok, illetve az Európai Bizottságra, avagy a végrehajtó bizottságokra, hogy ezt megtegyék. Végül egy nagyon érzékeny téma, nevezük mondjuk a propaganda szerveknek, hogy egyszerűen hívjuk ezeket. Én azonban nem használnám ezt a címkét, még az olyan szervekről van szó, amik a jogi alapban foglaltatnak, például az állampolgárságra, ez a polgárságra vonatkozó programnak kilenc felsorolt, jogi alapban felsorolt partnerje van. A kutatásban, tanulmányozásban, vagy a Robert Schumann, a Jean Monnet központok gondolok, vagy testületekre gondolok, ezeket egyébként, ezeket a programokat egyébként a parlament is jóvá hagy. Aztán van egy európai mobilitási program, aminek nemzetközi a, színtere, tehát nemzetközi mobilitásról van szó. Vannak olyan programok is, amelyek esetében a phasing outnál tartunk, tehát már nem hosszabbítjuk ezeket meg. Az lenne a cél, hogy 2009-ben és 2010-re ezek a programok attól függetlenül, hogy egész európai vagy ennél kisebb hatáskörű programokról van szó, versenyhelyzetben vannak finanszírozásért, ez egy új megközelítés, de véleményem szerint egy ilyen jól működő hálózatra van szükség, Kérdés, hogy 10-15 vagy 20 év múlva érjük ezt el. A szabályok nyitottak, és még nyitottabbak lesznek majd a jövőben. Még egyszer elmondom azt, amit már korábban elmondtam az együttműködéssel kapcsolatban. Tavaly állampolgársági programi ösztöndiakat osztottunk szét a ö, mozgáskorlátozott sportolók esetében. Ez például nagyon fontos, attól függetlenül, hogy Európán belül vagy kívül beszélhetünk ilyen sportolókról. Aztán ott, vannak a, ott van a paralimpia. Hogyha a parlament támogat minket ebben a kérdésben, akkor foglalkozunk ezzel is, de a lényeg a lehetőség, a nyitottság, a tisztességesség megteremtése, hogyha ezt hogy teszünk meg, az, a, az már a mi felelősségünk, vagy konkrét programok szólnak erről, vannak olyanok, ahol még pályázati fázisban vannak, egyéb esetekben még az éves költségvetés vizsgálatánál tartunk, tehát a parlament még vizsgálja, de alapvetően konstruktív és pozitív a hozzáállás, úgyhogy nyilván az lenne a feladatunk, hogy még további javítást próbáljunk, meg javulást próbáljuk meg elérni, de a változás már elkezdődött, és hogyha Egyéb információra van szükségük, itt vannak ezek a mellékletek, és amit már azt hiszem mindenki megkapott, ezzel kapcsolatban az összes tevékenységgel, az összes elfogadott tevékenységgel kapcsolatban egyéb részleteket tudunk mondani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Vissza szeretnék térni arra, amit a biztos úr már elmondott, és azt kérdezném, hogy milyen hatásokat eredményezett a portfóliójában a megváltozott költségvetési szabályozás. Mondta, hogy egyszerűsítést, hát azért erről többet szeretnék tudni. Milyen tapasztalatai vannak a módosított költségvetési eljárással. A másik pedig az igazgatási költségekkel kapcsolatos kérdés. Már kérdeztem az adminisztrat korrupcióval kapcsolatban ezt, és csökkentek is a költségek. Azt szeretném tudni, hogy számol-e a biztos úr lehetségesnek tartja-e, hogy tovább csökkennek a költségek, ugye 13,8 az még mindig nagyon magas, azt szeretném látni 13,8% és hát egyáltalán mi várható ezen a területen a jövőben. A bizottságnak volt egy közleménye az administratív költségekről, illetve az elfogadható kockázatokról. És itt a kultúra nem szerepel az ellenőrzési költségekről készített áttekintésben sem. Miért? Ezt szeretném látni és az is érdekelne, hogy a lifelong learning miért nem jelenik meg részletesen, ahogyan ez a múltban történt, érdekelnének a konkrét számok ezzel kapcsolatban és jó lenne, ha ezzel kapcsolatosan is megkapnánk az adatokat. Az NGO finanszírozással kapcsolatban, az írásbeli kérdéssel kapcsán azt kérdezném, hogy hol és milyen programban, milyen nagyságrendben finanszírozzuk az NGO-knak az administratív költségeit. Köszönöm. Uh, eh, elnök úr, azt gondolom, hogy a pénzügyi szabályozás most valóban érettebb felhasználóbarátabb, és hát lehetővé teszi a transzparenciát, hogy az intézmények közelebb kerüljenek az emberekhez, rugalmasabbak, jobban reagálnak a szükségletekre, az elvárásokra és én a magam részéről üdvözlöm ezt az új megközelítést. Amikor átvettem azt a területet, akkor nagyon sok nehéz érzés maradt meg a múltból. Említette már Hitten Harris kollega is említette 99-ben mi volt a helyzet. Tehát én úgy éreztem, mintha belenék zárva, de azután nagyon sok változás történt, és ennek megvannak már a gyümölcsei például a támogatását a portfóliónak illetően az oktatást sok esetben idézik. Azt gondolom, engem kérdez, megkértek, hogy az IT területtel is foglalkozzak, ez egy nagyon költséges terület, mert ugye nagyon sok költséggel jár, tehát ez még nem a történet vége, de fontos Európa jövője szempontjából, hogy ezek nem marginális területek legyenek, hanem folyamatosan növekedjenek, bővüljenek, összekapcsolódjanak más területekkel, kutatással, foglalkoztatással, vállalkozásokkal és más egyéb politikákkal a pénzügyi szabályozást és az új jogi alapot illetően ezek tényleg lehetővé tették az egyszerűsítést, és ez a legláthatóbb újdonság a jelentkezési lapok sokkal egyszerűbbek, rövidebbek, és új struktúrája van a végrehajtásnak és a nemzeti hatóságokat újra szerveztük kulturális kontaktpontokat hoztunk létre folyamatos program, útmutatókat adunk ki, értékeljük a kiadott összegeket, kiiktatjuk a komitológiai eljárást, a parlament hozzájárulásával csökken, egyszerűsítik a, a folyamat, és gyakorlati lépések is megvalósulnak. A, látható, hogy a bizottság sok esetben határozatokat hoz, és nem megállapodásokat, és ez rövidítheti a folyamatokat akár két héttel is. Úgyhogy több éves partnerségi megállapodásokat kötünk, ez is egyszerűsít. Tehát ez mind-mind ma már megvalósul, mert megváltoztak a jogi alapok és a pénzügyi szabályozás is lehetővé teszi ezt. Már korábban is elmondtam, hogy a az összegeknek a, a pántlikázása megszűnőben van, és ez is annak az elvnek a része, amelyet elfogadtunk ennek a mandátumnak az elején. Tehát nem kötjük meg minden esetben a pénzek felhasználását, és ennek is jótékony hatása van az administratív költségeket illetően, hogy elképzelhető-e további csökkentés? Igen, elvben igen. Persze ehhez arra van szükség, hogy tovább fussanak ezek a programok zökkenőmentesen. 2007-ben indultak, tehát az első év az mindig nehezebb, vagy más, vagy a, kezdet és a folyamatosság az nagyobb zökkenőmentességet biztosíthat. És javítani kell a programok áttekintését, ellenőrzését a jövőben, tehát a gyenge pontokat, a hatékony, nem megfelelően hatékony részeket meg lehet változtatni, és hát tanulhatunk sikeresebb területektől, mint a lifelong learning program, vagy az oktatási programok, és ez a gyakorlat ez átvehető lenne, átvihető lenne más programokra Négy program van ebben a portfólióban, az LLL, az állampolgárság, a kultúra és az ifjúság. És azt hiszem, hogy több egyéni ösztöndő, az ösztöndé jelenhet meg az ifjúság területén, az önkéntes munkában. Ez fontos politikailag, gazdaságilag, társadalmilag és természetesen adminisztratív szempontból is. Tetszik nekem az, a, az a megközelítés, amely az elfogadható kockázat elvén alapul, és hát a bizottság álláspontja az ugye a közös álláspontunk, és ezt közösen kell majd, hogy megvitassuk a tanács, a parlament, parlament és a bizottság, és hát potenciális egyetértésre van szükség a definíciót illetően, és azzal kapcsolatban is, hogy hogyan értelmezzük ezt, mit foglalunk benne ebben a fogalomban a mi területünkre vonatkozóan. A mobilitási projektek esetében csökkentek az adminisztratív költségek jobban, mint más programok vagy, vagy akciók esetében vagy a nem ismétlődő események esetében általában nem tudom, hogy mondtam-e már, de azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb politikai vívmánya az elmúlt fél évnek, illetve novemberben az volt, hogy 27 ország meg tudott állapodni az oktatási tanácsban, hogy a mobilitást, a fiatalok mobilitását inkább, inkább a szabálynak és nem a kivételnek szeretnénk látni, hanem ez valami folyamatosan megvalósuló dolog legyen. Ma ez még messze nincs így, de hát ez a fajta jövőkép egy generáció múlva a valóság lehet. Nagyon sokan ellenezték még 87-ben az Erasmus-t, mondták, hogy nincs pénz, meg jogalap, és miért áll elő a bizottság egy ilyen projekttel, és ma pedig mindenki azt mondja, hogy többre van szükség, a mobilitási program indította el a bolonyai folyamatot, és nagyon sok változást hozott az egyetemek modernizációját, nemzetközivé válását, az interdisciplinaritást segített elő, tehát az Erasmus nem olyan csodaszer, nem ezt mondom, de szükség van egy olyan eszközre, amely összeköt, amely segít abban, hogy a rendszereinket kompatibilisebbé tegyük, és ezek lehetővé tegyék az igazi mobilitást, a megfelelő képzettségű polgárok mobilitását, a nem kormányzati szerveket, az NGO-kat illetően. Itt mi ahogy kérték, az egyetemeket, iskolákat ki nem említjük itt, azok nem szerepelnek a listán, de nem minden felsorolt intézmény, NGO nem kormányzati szerv, mert nincs igazán pontos definíciója ennek a fogalomnak. Úgyhogy ha ezt jobban, pontosabban definiálják, és megmondják, hogy milyen konkrét sorra gondolnak, költségvetési sorra, akkor erre visszatérhetünk írásban állok rendelkezésükre, de nincs semmiféle rejtett lista, vagy valami, ami nem lenne világos és átlátható a programmal kapcsolatban. Biztos úr, azt hiszem, hogy Gressler asszony szeretne röviden közbeszólni, tessék parancsolni. Én azt kérdeztem, hogy támogatják-e az NGO-knál az administratív költségeket. Tehát ezekben a programokban mondjuk az egyik NGO kap ilyen üzemi költségekre is finanszírozást? Tudja kívülről, vagy írják meg a kérdést, biztos úr? Nem, Gaszkár úr. Ami az érintett programokat illeti kétfajta támogatás létezik. Egy már projekteket támogatunk, egyszer projekteket, ezek konkrét akciók, vagy pedig fizetünk támogatást a, fenn, felmerülő költségek fedezésére. Számos kritériumnak kell persze megfelelni ahhoz, hogy ezeket a forrásokat megkapják a szervezetek. Európai célt kell, hogy kövessen a projekt, azon kívül fontos, hogy meglegyen a jogi alap, azt be is tartsák, és hát azután az, az administratív költségek egy részét is átvállalhatjuk ennek alapján ez azzal függ össze, hogy milyen célt követ a program. És a, az is fontos, hogy mindig minden a pályázati keretek között történjen meg. Nagyon szeretnénk mi tudni, hogy, hogy mik ezek és úgy nagyjából szeretnék számozás, százalékos arányokat is kapni, hogy az összegek hány, <coughs> mekkora része kerül ebbe a kategóriába. Nem, persze, hogy megvannak ezek az adatok az egyes programokra vonatkozóan, ezt ki tudjuk mutatni, Úgyhogy meg lehetne mondani a százalékos arányokat, hogy hány százalékban támogatjuk az adminisztratív költségeket. Hát ezek nagyon szerény kérdések, mert ugye először a projektet kell fedezni. De írásban megadjuk a választ. Nagyon szépen köszönöm. Még egy kérdés zárásképpen. Nem tudok ellenállni a kísértésnek. A társadalom tudományból néhány alapelméletet szeretnék elmondani. A 150-es mintavétel, Bonici úr szerint egy nagy mintavétel. Véleményem szerint itt a szakbizottságban az a feladatunk és kötelességünk, hogy ellenőrizzük, hogy a, kife, hogy a kifizetett pénzt a megfelelő célra szándékra használták-e fel, és megfelelően becsületesen, illetve hatékonyan, vagy tisztességesen és hatékonyan. De egy másik dologról is szó van. Gondoljunk a Marshall segére, a 40-es évek végén, 50-es évek elején. Ausztria a Bécsi Operaház felújítására kért segítséget, és akkor azt mondták nekünk, hogy nem ez a célja a Marshall tervnek, Marshall segélynek. E, a pénzt végül is az alpokbeli erőmű megépítésére használták. Akkor ezt megkapták Marshall segély címén. A Marshall Marshall segélyből származó összeg de facto azonban az operaház felújítására használódott fel. Tehát a, ö, hogyha megfelelő a lényeg az, hogy össze kell egyeztetni a szándékot, illetve hogy mire kírja az ország a pénzt. Nem a Költségvetési Bizottság feladata ez, hanem az egész parlament, hogy megvizsgálja közelebbről ezt a helyzet. Amikor valamire kifizetünk egy bizonyos összeget, akkor valóban erre a célra használják ezt fel, vagy valami teljesen másra. És ezzel kapcsolatban biztosíthatom önöket arról, hogy általában valami egészen másra használják fel ezeket az összegeket. Köszönöm. Most pedig, ha megengedik, maradjunk Fégel úrnál. Kamerer úr, öné a szó. Utána lezárjuk ezt a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, csak csatlakozni szeretnék a legutolsó kérdéshez. Azt szeretném kérni, azt hiszem, hogy elsősorban a számbevőszék tud majd válaszolni. Van-e arra vonatkozó értékelés, audit, talán túlzó lenne auditnak de van-e valahogy fajta értékelés, azzal kapcsolatban, hogy ennek a pénzek milyen hatása van? Van egy, egyfajta hatásvizsgálati tanulmány. Be tudjuk-e bizonyítani, hogy a kedvezményezetteknek jobbak a munkahely találási esélyei egyáltalán? Engem, nekem nem tiszta. Nem tisztem az, hogy azt én, hogy a pénzt kapott kedvezményezett boldog-e vagy sem, hanem az a kérdésem, hogy a többi EU költséggel kapcsolatban, kiadása kapcsolatban, mit kapunk a pénzünkért? Röviden és tömören ez a kérdés. Rá kell jönnünk arra, hogy ez a pénz olyan, amit elvettünk az adófizetőtől, és másként használnák fel. Abban biztos vagyok, hogy a legtöbb EU kiadás másként kerül felhasználásra, az én országom álmában nem merne ilyen célokra így pénzt felhasználni. A kérdés az, hogy mi az egész pénz haszna, milyen hatása van. Kérem, hogy a messz mikrofonba beszéljenek, ugyanis az interneten közvetítik az ülést. Kérdezem, hogy a biztos úr kívánna még válaszolni, utána pedig a raportőr úré a szó, és aztán tényleg befejezzük. Figl úr, szeretne még röviden mondani valamit? Igen, elnök úr. Esetleg lehetne szólni valamit az osztrák példáról, elnök úr szólhatna talán róla. Herbert Bosch a bővítés egyik szószólója, bajnoka. Évek óta ismertük egymást, az országom csatlakozása előtt is már, és az európai tapasztalat, az európai gyakorlat nagyon is fontos a jövő szempontjából, és legyen szó Marshall tervről vagy sem, Csehszlovákia 47-ben kifejezte a Marshall terv iránti érdeklődését. A 48 februárjában minden megfordult. Pucs alakult ki, és Stálin döntött arról, hogy ki csatlakozhat. Nyilván az ő hatalmi zónájából senki sem csalatkozhatott, csatlakozhatott a Marshall tervhez. Ami az operákat, színházakat, erőműveket illeti, nos hát mi is szeretnénk, ha csatlakozhatnánk Önökhez, Lehet, hogy hét alapító ország lett volna annó, nem hat. De hát a történelem nem szereti a hipotéziseket. De mi is fontos? az oktatásban és kultúrában mobilitásról van szó, a művészek mobilitásáról. Itt nem struktúrákat finanszírozunk. Nem minden rózsás, persze, nem minden tökéletes, de emberekkel foglalkozunk, a képzésükkel, kiképzésükkel, továbbképzésükkel, a tudás transfere fontos, a tudás elismerése, a tudás transfer a valós gazdaságba, emberek közötti kapcsolatok építése, a nácizmus és sztalinizmus áldozatairól való megemlékezés, ilyesmikkel foglalkozunk. És ami szerintem nagyon fontos, a változás a korábbi évekhez képest, 99-et követően ebben a házban, a parlamentben elfogadtunk olyan szabályokat és programokat, ahol nem vetítjük előre azt, hogy mindenki csaló alapból. Abból indulunk, hogy mindenki becsületes, polgár, felhasználó. Ha nem, akkor meg kell néznünk, hogy miért. Tehát úgy tetszik, maradjon meg az áltatlanság véleme. Szerintem régebben az volt. Tehát az okokozat kérdését kell megvizsgálnunk. Tehát sok bírálat ért bennünket, és negatív vélemény. Nem mondom, hogy minden tökéletes és fantasztikus, de ha úgy tetszik, másként közelítjük meg a kérdést, abból indulunk, hogy mindenki becsületes, nem pedig csaló. Erről is beszélünk, a jogosultságról. Ez azt jelenti, hogy meg kell felelni az alapkritériumoknak, fontos az ellenőrzés, a monitoring, az értékelés, aztán ami a mm, hatékonyságra való választ illeti, az átfogó értékelést, a programok evolúcióját, időközi értékeléseket készítünk, tehát úgy tetszik, ha mobilitást kiemeltebben kezeljük, a költségeket csökkentjük, az adminisztratív költségeket, és ami a második kérdést illeti, az átfogó hatásokat illetően tehát, számunkra ez az egyik legfontosabb kérdés. Mert amikor megállapodunk a általános politikákban, amelyek nemzetiek, akkor a mi programunk támogatja a nemzeti programot. Úgy gondoljuk, hogy a mobilitás jó, ha az egyetemeink nemzetközivé válása jó, a kölcsönös elismerés, a diplomák bizonyítványok kölcsönös elismerése fontos, akkor a program, amit kidolgozunk, egy olyan eszköz, ami elősegíti a bolonyai együttműködést. Aztán van a második folyamat, a kopenhágai szakképzési program. Ez a reformok bolonya égisze alatt alakult ki. Válság alakult ki a szakképzett emberek körében a szakképesítés, a képességképesítés nagyon fontos az életen átoltó tanulás is. Nem azt mondom, hogy minden világos, ami a hatás tanulmányokat illeti, illetve a programok átfogó hatását számunkra. Ez egy kötelező feladat, hogy elérjük ezt. Levinson úrral egyetértek, ugye, illetve beszélgetünk arról, hogy a számvevőszék is ebben az irányban kíván elmozdulni. Mi nem kérdőjelezzük meg az alapokat. Meg kell őrizni a jogosultságot, a transzparenciát, a hatékonyságot, a feltételeket, de meg kell néznünk azt is, hogy mit nyerünk az egészből. Mit érünk el a programokkal. És azt hiszem, hogy ez egy sokkal érettebb megközelítés. Egy érettebb közösségről beszélünk. Most nem betűkről beszélünk, hanem valódi célkitűzésekről. Ha összehasonlítom a mai vitát, egy korábbi vitával, 2004 óta vagyok én itt, tehát nagy a változás. A jelentéstevő tessék, Jean-Pierre, elnök úr, nem kérdést szeretnék, nem konkrét kérdést intézni, csak valóban szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak azért, hogy válaszolt, pontosított, Köszönöm szépen, biztos úr, köszönöm szépen a szemövőszéknek is, hiszen ez egy olyan intézmény, amely nagyon fontos, és segít bennünket a problémákkal való szembenézésben is. Köszönöm szépen, a, ami a mintavételt illeti, megértettem, hogy a 21 százalék, ez nem az összeg, hanem a szám volt, mindazon által, a struktúrás alapok 11%-ról beszélnek, hogy a 21% a hiba, hát akkor azért elég nagy hiba százalék ez. Ezek olyan témák, amelyeket most kezdünk tárgyalni. A hiba százalék, az elfogadható hiba százalékért. És nagyon szépen köszönöm, lenyűgözött engem ez a mai eszmecsere. Kivételesen az utolsó szót a szemövőszék kapja meg Levison úr nevét. Ön két szót. Igen, köszönöm szépen. Egy kérdést tettek fel nekem azzal kapcsolatban, hogy auditáltunk-e a hatékonyság területén. Erre válaszolni tudok, mint említettem az elején, ez egy új paragrafus, amely bekerült az éves jelentésbe, van egy új szembevőszéki egységünk is, amely ilyen problémákkal foglalkozik. Ha úgy tetszik, elkezdtük a munkát ezen a területen, de hát ha úgy tetszik, még nincsenek eredményeink, hiszen ez a divízió éppen most állt fel. 2009-ben nagyon szívesen visszatérek erre a kérdésre. Én is szeretném elmondani, hogy nagyon örülök, hogy ez az új fejezet, ha úgy tetszik, a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságnak ilyen sok gondolatébresztő momentumot kínált. Úgy gondolom, hogy önök nagyon érdeklődnek ezen téma iránt, ennek nagyon örülök. Szeretném elmondani, zárásképpen, hogy természetesen azt mondtuk az auditban, hogy mi volt az audit eredménye. És azt láttuk, hogy vannak hibák, viszont azt is megállapítottuk, hogy e, javításra szorul a felügyeleti, felülvizsgálati ellenőrzési rendszer. De mit is akartam elmondani? Az a benyomásom, miután megnéztem a bizottság válaszait, hogy jó úton haladnak. Ha az ajánlásokat, amelyeket a szemövőszék előterjesztett, megvalósítják, végrehajtják. Ha ezt megteszik, auditáljuk őket, és visszatérünk jövőre. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm ezt a napi rendi pontot. Talán ezzel le is zárhatnánk. Még egyszer szeretnék arra emlékeztetni, az elején talán túlságosan rövid időt szenteltem ennek. A kérdésnek szerintem eh, hihetetlen történet az, hogy ezzel a webstreaminggel ezt a politikát, a politikának a felülvizsgálatát bizottságunk berkeiben úgymond világszerte sugározzuk. Hát, hogy néze, hallgat-e minket valaki, vagy sem, az egy másik kérdés, de hát lehetne minket nézni, hallgatni. Nem minden tagállamban nézek minket szerintem. Örülök annak, hogy ilyen vitát lehetett e, itt a mai napon szervezni. Köszönöm szépen a résztvevőknek, és ezt a napi rendi pontot ezzel szeretném lezárni. Tudom, hogy még van egy kollégám, akit az idő sürget, viszont a másik oldalon van még egy kis időnk, ami Kalesz alelnök urat illeti. Nos, hát kedves kollégák, azt szeretném mondani, hogy folytassuk, és kérem szépen, aki ki megy a teremből, legyen, legyen kedves csendesen távozni. Most a hatos napi rendi pontot hozzuk előre. Itt a szemvevőszék 11 per 2008-as számú külön jelentése a gabonafélék állami tárolásához nyújtott Európai Uniós támogatás kezeléséről. Jan Mulder az illetékes jelentéstevő. Üdvözlöm a szemvőszék nevében Alá Niszile urad, és most adjuk meg a szót Mulder kolléga, tisztelt jelentéstevő úr, önni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, annak ellenére ragadom magamhoz a szót, hogy a számvőszéknek is mondani kell valamit, csak sajnos az idő sürget, mert az Európai Parlamenti pár, Európai Parlamenti pártunkhoz érkezik látogatócsoport az ALDE berkeiben. Tehát ezért ragadtam magamhoz a szót, de örülök annak, hogy valakiért tehetek valamit, valakinek az álmatlanságára találtam gyógyírt, mert egy viszont optimista jelentésről van szó. Itt a gabonafélék állami tárolásáról van szó, és tudom, hogy Chris Heaton Harris szívéhez közel álló ez a téma, az övéhez is. Az általános jelentés optimista hangot üt meg, és azt hiszem, hogy a bizottság jól kezeli ezt az ügyet, mindig persze van lehetőség javítani a helyzeten. Ezekkel a kérdésekkel majd a számbevőszék foglalkozik. Én egyetértek a konklúziókkal, a számbevőszék konklúzióival. Igazából arról van szó, hogy jobban figyelembe kellene venni, hogy hogyan lehet megszabadulni az intervenciós készletektől. Figyelembe kell vennünk az export árakat, és néha más módokat is találhatunk. A jelentés példaként említi a bioetanolt, ez az én kedvencem, gazdaságosan kell eljárni persze ebben az ügyben, hanem akkor ö, kísérleti projektnek kell tekinteni, ezt így is teszi a bizottság. Most, ami az ellenőrzéseket illeti, az a kérdés, hogy mi az ellenőrzés ára, ez egy nagyon fontos kérdés, és tehát össze kell vetni a költség és haszon arányait. Az egyik fontos aspektus, amely nem szerepel a szemvevőszék jelentésében, az az, hogy beszélünk az intervencióról, amely csak a piac számára fontos mechanizmus, az intervenció fontos lehet stratégiai eszközként is. Olyan időben, amikor energiahiány van és más válságok sújtanak bennünket, azt hiszem, hogy a gabona tartalék jól jöhet majd még. Tehát itt nem az egyiptomi József történetét szeretnénk újraírni, de néha hasznos egy kis készlet, akkor is, hogyha ez a közpénzbe is kerül. Elnézést kérek mindenkitől, öt percet tudok még maradni, aztán el kell szaladnom egy másik terembe, hogy ott is szóljak a pártom képviselőhöz. Sajnálom, hogy másra nincsen lehetőség. Köszönöm szépen! Most pedig meg is adom a szót Balán Niszile úrnak, a szék nevében öné a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt bizottsági tagok. Szeretném megköszönni Mulder úrnak a pozitív megjegyzéseit, ami a munka dokumentumot illeti, tehát úgy tűnik, hogy ön összhangban van, az ön vélemény összhangban van a mi ajánlásainkkal. Most pedig nagy örömömre szolgál, hogy megosztom önökkel a gabonafélék állami tárolásához nyújtott Európai Uniós támogatás kezeléséről szóló jelentést. A számbevőszék 2007-ben hajtotta végre az auditot egy olyan helyzetben, amikor a gabona félék nagyon nagy mennyiségben kerültek tárolásra, főleg a 2004-es bővítés miatt. Azóta a helyzet megváltozott, jelenleg az Európai Uniónak nincsen jelentős kabona tartaléka. De néhány van, azért még van gabonatartalék. Ha úgy tetszik, Öm, a gabonafélék állami tárolásához nyújtott Európai Uniós támogatást vizsgáltuk felül, megnéztük, hogy hogyan lehet csökkenteni a költségeket és a bevételt, jövedelmet növelni. A számvevőszék a gabonafélék tárolásának megfelelő kezelését fogalmazta meg, mint felőfeltételt. És így lehet az EU-s költségeket csökkenteni. Mit találtunk? Nos, az audit jelentés néhány nagyon fontos megjegyzést tartalmaz, amely az ajánlások alapját képezi. A jelentés úgy látja, hogy általában a fizikai tárolás és a bizottság eljárása kielégítő volt. Azonban van még mit javítani. Kiváltképpen, ami a net költségvetés nem mindig lehet minimalizálni, amikor a készletektől meg kell szabadulni például. Tehát amikor már a tárolási időn túl nem lehet tárolni a gabonafiléket. Jövedelem kiesés akkor alakult ki, amikor az export értékesítés került előtérbe. A rugalmasság hiánya azt jelenti, hogy néhány készlet tovább marad tárolás alatt, ha úgy tetszik, és ez további költséggel jár a plusz tárolás. Nos, ami a minőség, a termék minőségét és elhelyezését illeti, ezt nem vették figyelembe, a termék minőséget. A tagállamok számára kifizetett összegek túlkompenzációhoz vezet. Ez volt a helyzet, például a végső értekesítési árakat illetően, és a harmadik dolog, amit említeni szeretnék, a gabona félék állami tárolása olyan tevékenységekkel párosult, amelyek igazából nem tartoznak az intervenciós tároláshoz. Ez volt a helyzet például a piacár alatti bioetanol üzemág számára értékesített gabonafélék esetében. Ez természetesen az EU költségvetést átláthatóságát befolyásoló tényező. A szembevőszék azt javasolja, hogy ami ö, a tárolás megszüntetés illeti, jobban figyelembe kellene venni a költség oldalt. Figyelembe kellene venni a termék minőségét és fizikai elhelyezését. Hogyha a piac erős, akkor alacsonyabb árakat is el kellene tudni fogadni, ami a belső piacon illeti, és illeti, Ma a megfelelő ár képzés vegyük figyelembe az export-import, export vagy a belső termék esetében. Az intervenciós tároláshoz nem közvetlenül kapcsolódó tevékenységek, mint például a leghátrányosabb helyzetű emberek támogatása, a bioetanol iparák támogatása, ezeket láthatóbbá, átláthatóbbá kell tenni. A túlkompenzáció kockázatát el kell kerülni, mert ezért az szemvevőszék azt szeretné, hogyha a bizottság felülvizsgálná ide vonatkozó eljárását, illetve a kölcsövisszatérítési rendszerét. A számvevőszék ajánlása nagy hatással lehet, hogyha a gabona árukészlet megnő a jövőben. A számvevőszék azt javasolja, hogy ezeket a javításokat minél előbb hajtsuk végre. Korrekciós intézkedéseket. Nos, az ellentmondásos eljárásban végül is megegyeztünk, megállapodtunk a bizottsággal. A gabonafélék tárolási mechanizmusát nem veszik mindig figyelembe. Itt a közintervenció fenntartása a cél, mint egyfajta biztonsági háló. Elnök úr, a jelentés tervezett nagyon is technikainak tűnhet az átlag olvasó számára, de nagyon érdekes megfigyeléseket tartalmaz és hasznos ajánlásokat. Könnyű lenne a bizottság számára bevezetni ezeket az ajánlásokat és garantálni a pozitív hatást. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a bevezetést. Kérdezem, hogy a bizottság részéről van-e megjegyzés. Akkor először a bizottságot hallgassuk meg. Brian Gray úr, tessék. Sajnálom. Én kicsit meglepett engem a, a, a napirend változtatás, tehát azért reagálnék arra, amit elmondott a számvevőszék képviselője összességében. Üdvözöljük a pozitív hozzáállást és értékelést, az ajánlásokat is szívesen vesszük, hogy javítsuk a rendszer működtetését de tehát mondtuk, hogy nagyra értékeljük ezt a konstruktív megközelítést az, a számvevőszék részéről, és ez egy nagyon technikai kérdés. A készletek a nulla felé haladnak, először fordul elő egy generáció alatt. A HESCSEK keretében a bizottság megnézte az intervenciós mechanizmusokat, és úgy gondoljuk, hogy ez valóban egyfajta biztonsági háló kell, hogy legyen, ha különösen alacsonyak az árak. Tehát a mechanizmus mechanizmust fenntartjuk, még akkor is, hogyha jelenleg nem igazán van rá szükség. Köszönjük Mulde kollégának ezt az anyagot, amit elkészített, és reagálnék néhány kérdésre, amelyek megjelentek mindkét hozzászólásban a rendszert illetően, a tendereket illetően volt ilyen, igen, és ez a, a health check keretében kerül módosításra, de ez még nem valósult meg, ez még nem lépett úgymond hatályba. Ami a finomítást illeti, tehát hogyan lehet ezeket a mechanizmusokat még jobban finomítani a költségeket, intervenciós költségeket illetően a gabona, gabonák vonatkozásában, hogy hol vannak a készletek, milyen minőségűek, és hát számos egyéb tényezőt kell figyelembe venni, amikor a költségeket kalkuláljuk, és ez egy nagyon bonyolult helyzet, és bonyolultabb is lesz, úgyhogy ezt a tagállamoknak kell megszervezniük továbbra is, akkor ha van például köles, ahol nagyon magas a proteintartalom, az nagyon jó állati takarmány, nagyon jól értékesíthető ott, akkor figyelembe kell venni a feltételeket, hogy mi a negatív és mi a pozitív az egyes gabonafélék, és az adott helyzettel összehasonlítva. A tagállamok mit tehetnek, hogy csökkentsék a költségeket? Jelenleg mi egy kicsit kevesebbet térítünk vissza, mint a tényleges költségek lesz módosítás, hogy ezeket a hiányosságokat pótoljuk, ahogyan azt a számvevőszék is megjegyezte. A, gyakorlatilag tehát a tényleges költségeket kell visszatéríteni. Kérdezték a bizottságot, hogy a tagállamokat nagyobb ösztönzőket biztosítson a, a tagállamoknak. Hát ez történik, és ezt a tagállamok sok mindenről maguk dönthetnek mondták, hogy jobban ellenőrizni kellene a tagállamok által jelentett adatokat, és hát ezt meg kell nézni. Tudom, hogy ez egy hosszú folyamat, ugyanis gyakran mi nem hiszünk a szemünknek, amikor látjuk ezeket a számokat, és hosszú vita folyik a tagállammal, mielőtt el tudjuk fogadni a, számokat, amelyek alapján a költségekről döntünk, amelyeket visszatérítünk. Tehát el kell menni a helyszínre, hogy verifikáljuk a költségeket, tehát szükségesnek tartjuk ezt. Azt gondoljuk, Most nem szeretnék részletekre kitérni, de hát a, a kalkulációs módszerek, a, esetében mi nem gondolnánk, hogy túlságosan nagylelkűek vagyunk a tagállamokkal, tehát a módszert kell javítani, amelyek alapján felmérjük, kiszámítjuk ezeket a költségeket. Végül pedig Mulder úr az a javaslat, hogy hozzunk létre egyfajta biztonságot, egy biztonsági készletet gabona félékből. Ezt nem a számvevőszék ajánlotta, hanem ez Mulder úr javaslata. Persze a health check, a mezőgazdasági politika felülvizsgálata keretében a tanács úgy döntött, hogy megmarad az intervenciós eljárás, mint egy utolsó megoldás de ez nem érinti a stratégiai készleteket a gabonafélék esetében. Persze gondol különböző időjárási problémákra, zárasságra, amikor szükség lehet az ellátás biztonságára, biztosítására, és hogy ezt előre kellene gondoskodni ezekről a kérdésekről, de azért ez nem jelentheti azt, hogy folyamatosan ott heverjen egy hatalmas készlet a raktárakban ebből a célból. Azt hiszem, hogy ennyi lett volna, elnök úr. Röviden, Ódi úr, ha lehet. azt gondolom, hogy a kollega egy nagyon fontos munkát végzett. Egy kérdésem lenne, már tulajdonképpen elmondtam én ezt, hogy milyen státusza van ennek a dokumentumnak. A hatodik oldalon ugyanis van egy kommentár, amelyet a mi bizottságunk ad. Én vagyok a jelentés készítője, de még nem is fogadtuk ezt el. Ezek csupán Mulder úr javaslatai, ugye? Tehát, hogy a mi bizottságunk Ez, ez egy munkadokumentum, javaslatokat, ajánlásokat, következtetéseket tartalmaz. Ön az általános jelentés készítője, és majd ön dönt arról, hogy mit fog átvenni ebbe. Ez gyakorlatilag ennyit jelent ez a dokumentum. Van még hozzászólás ehhez a ponthoz? akkor a számvevőszék bizottság raportőr szóltak, akkor lezárhatom ezt a napirendi pontot? Igen, akkor lezárom, jöjjön a következő pontunk a napirenden. A 15-ös pontot vesszük előre rögtön angolul is mondom, tehát intézményközi megállapodás létrehozása a közösségi programokra vonatkozó elfogadható hibakockázat fogalmáról. Üdvözlöm az Európai Bizottság alelnökét, Szim Kallász úrt, és rögtön meg is adom neki a szót. Tessék parancsolni. Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt parlamenti képviselő urak és hölgyek, hölgyem és uraim! a bizottságban mi eléggé örülünk annak, hogy is mondjam, két-három évnyi munkánk gyümölcse beérett. Egy valódi dokumentum lett belőle, és szerintem ez egy lényeges lépés lehet az ellenőrzési építményünk jövőjét életen. Örülök annak, hogy meghívtak ide, hogy bemutassam a bizottság elfogadható kocká, hiba kockázati kérdését. Világ, remélem, hogy a jelentést szívesen olvassák, világos és egyértelmű. Én nem fogok kitérni a technikai aspektusokra. Ha megengedik, szeretném önökkel elmondani, hogy miért tesszük ezt. Nyilván bevállaljuk azt a kockázatot, hogy félreértenek bennünket. A félre, szándékaink félreértésének potenciája nagyon nagy, akkora, hogyha megengedik néhány pontot tisztáznék, azzal kapcsolatban, hogy miről nem szól ez a kommunikáció. Nem szeretnénk a csalás elfogadható szintjét meghatározni. A csalás esetében a nulla tolerancia marad. Politikánk nagyon és szigorú, minden egyes szabálytalansága kapcsolatban, amelyet a szemövőszék meghatároz. És hallani fogják majd holnap Hübner asszonytól, ha úgy tetszik, a visszatérülési ö, arány javul. Az elfogadható hiba nem azt jelenti, hogy elfogadjuk a hibát, hanem egy exante megállapodást kell kötni a hibasz, elfogadható hiba százalékról. Itt arról van szó, hogy mikortól nem veszélyeztetjük a rendszert amikor a mentesítés veszélybe kerül, a DASZ veszélybe kerül, tehát akkor vagy ne költsünk pénzt azonyos területekre, ha nem sikerül betartani a szabályokat, vagy pedig tartsuk be őket. Az elfogadható kockázat, ezt a határvonalat az egyéni hibák és a rendszer hibák között kívánja megvilágítani. Tehát úgy tetszik, egy szélesebb körű kérdést teszünk fel. Nem mentség arra, hogy pozitív daszt kapjunk idén. Mint említettem, felelősséget vállalok az elért eredményekért, és büszke vagyok arra az eredményre, amit elértünk. Februárban a bizottság el fogja fogadni első hatástanulmányát a pozitív DASZ-hoz vezető útvonalról. Ha úgy tetszik, a szemüveszeki hibák százalékos arányát megfigyelve. Most hogyan lehetne az EU pénzeket jobban kezelni a hiba százalék csökkentésére? Tehát a mai előadásom részenként szeretném elmondani, hogy mind még sok javítani való van. A csutás alapok esetében azt mondjuk, hogy 11%-os hiba százalék csökkentendő, méghozzá jelenlegi ellenőrzési mechanizmusok alapján, jobban kell alkalmazni a szabályokat. A saját területen az administratív költségek esetében a számítás oda vezethet bennünket, hogy a 11% alá is tudnánk menni akár. Negyedik pont, nem akarunk senkit sem zsarolni. Nem akarjuk, hogy valaki több ellenőrzési pénzt adjon nekünk. Az első tagállamok a folytatott vitánkból azt tudjuk, hogy néhány tagállam aggódik amiatt, és gyanakszik. Úgy gondolja, hogy ez egy rejtett kérés, egy rejtett felhívás, az ellenőrzés megnövelésére és az ezzel járó tagállami költségek növelésére. A struktúrás alapok kapcsán talán meglepve látták, hogy 0,7%-os ellenőrzési költségekről számoltak be a társfinanszírozott, az EARTF által is finanszírozott programok esetében. 4%-osnak tekinthető talán a hiba százalék. Ennek elérése azonban 680 millió eurót jelentene az EADF esetében. Reális -e a jelenlegi helyzetben a tagállamokat arra kényszeríteni, hogy még több pénzt fizessenek az ellenőrzés az EARDF keretében? Itt nem engedményről van szó a hiba százalék csökkentésénél, sem a bizottság, sem a tagállamok felé. Senki sem akar minket attól mentesíteni, hogy javítsuk a menedzsmentet. Az elfogadható ö, kockázat az azt jelenti, hogy megfelelő horoggal kapjuk el a megfelelő halat. Ha megállapodunk az elfogadható hiba százalékban, akkor a bizottságtól és a tagállamoktól függ ennek megvalósítása. Nyilvánvaló nem a számövőszéket szeretném bírálni, vagy a jelenlegi módszerét. Az elfogadható kockázat, hiba százalék ez 2004-ben a szemőszék részéről került előterjesztésre. De miután a szemőszék maga is szólni fog, én a, e, csak szerettem nem mondani, ki volt a szellemi atya ennek a koncepciónak. Most pedig nézzük meg, hogy mit is javaslunk a kommunikében. A kommunikében, ha úgy tetszik, szemléltetőleg lépünk fel. Megmutatjuk, hogy mennyit költünk az ellenőrzésre, és auditok közben milyen hibaszázalékot találunk a kiegészítő ellenőrzések költségét összevetjük a potenciálisan elkerülhető hibák kiszöréséből adódó nyereséggel. Ha úgy tetszik, szerettünk volna egyszerűsített modell és lehetőségeket felvázolni. Egy modellt, két szemléltetésre szolgáló modellt szeretnénk ismertetni. Elméletileg ez arról szól, hogy mennyit kellene költeni az ellenőrzésre, és mi legyen az elfogadható hiba százalék. Ez még nem a történet vége. Szeretném kiemelni, hogy miközben egy ilyen gazdasági elemzés fontos azért, hogy megértsük a kockázatot, az elfogadható kockázati szintek meghatározása politikai kérdés. A humanitárius segély esetében esetleg csökkentetőek a hiba százalékok. De ahol nagy kockázat van, vagy nagy politikai súly, ott lehet, hogy az ellenőrzés költségei a gazdasági elfogadható szint felett vannak. Ezek politikai döntések. Egy adott területen azt látjuk, hogy kvázi az ellenzési költségeknél igazából nullszaldós állapot alakul ki. Nos, hát mi mindent lehet tenni? A magasabb ellenzési költségek ellenőrzése megerősíti a kiadás politikai imperatívumát, és a nulszaldós pont feletti hibaszázalékot teszünk le, vagy fogadunk el. Esetleg a felső plafon meghatározását lehetne eljárásként alkalmazni, vagy ha úgy tetszik, az egyenletet egyszerűsítéssel meg lehet változtatni. Hadd mondjak néhány szót az egyszerűsítésről. Igaz, hogy a komplex jogosultsági szabályok néhány területen a hibaszázalék nagy forrásai. Az egyszerűsítés arról szólna, hogy lehetne úgy egyszerűsíteni, ha nincsen szabály, nincsen hiba. De ha konkrét politikai célokat akarunk elérni, akkor a jogosultsági szabályokat meg kell határozni. A vidékfejlesztés egy ilyen terület. Ha egyszerűsítenénk a részletes környezetvédelmi jogosultsági kritériumokat, ha ezeket eltörölnénk, akkor a pozitív hatásokat is eltörölnénk egyben a vidékfejlesztés területén. A az átfogó egyszerűsítés azt jelenti, hogy bizonyos jogi aktósokat újra meg kellene nyitni, és ez rengeteg időbe tellene. Persze felül kell vizsgálni az elfogadható hiba százalékot, de ha úgy tetszik, a megfelelő szabályokat kell alkalmazni. Egy általánosabb pont a következő. Európa polgárai azt várják tőlünk, hogy bizonyos politikákat megvalósítsunk. Vannak politikailag kötelező feladatok, amelyeket meg kell valósítani. A szemvevőszék is rámutat arra, hogy ahogy ki ö, osztják a több millió kedvezményezet között az EU-s pénzeket, a kedvezményezetek nyilatkozatai ö, kockázatokat rejtenek. Politikai döntéshozóként önök nyilván értik azt, hogy néhány rendszer önmagában kockázatos. A mi feladatunk politikai döntéshozóként az, hogy ezeket a kockázatokat felmérjük, és el kell fogadni, hogy hibák ki fognak alakulni, és ezeket csak azután lehet kivíteni, hogy rájuk, rájöttünk. Tehát a kommunikáció nem fogja önök helyet elvégezni ezt a munkát. A politikai döntéshozók feladata továbbra is fontos. A kommunikáció egy megfelelő megközelítés biztosít, amely alapján döntéseket hoznak, ez, ha úgy tetszik, a, arra is szolgál, hogy hogyan lehet felelősségre vonni a végrehajtókat, a bizottságot már mint. Meg vagyok győződve arról, hogy az elfogadható hiba százalék egy érdekes téma, ezt a vitát folytatni kell. Konkrétan én egy intézményközi vitára számítok, amely a parlamentet, a tanácsot, a szembevőszéket vonja majd be. És zárásképpen, illetve a vita végén a bizottság további elemzéseket fog készíteni az elfogadható kockázatról, a kutatás, energia, külső támogatás, bővítés területén. Nagyon szépen köszönöm az önök figyelmét. Most pedig nagy szeretettel várom az önök megjegyzését és a vitát. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, alelnök úr! Most pedig megadom a szót Odi jelentés tevő úrnak. Kérem, hogyha lehet az időt egy kicsit vegyük figyelembe. Elnök úr, én nem tudtam, hogy én vagyok a jelentéstevő. Ön mindenért felelős idén, Ódi úr, mondja az elnök. Ódi úr azt mondja, nem tudja, hogy ő volt ennek a jelentéstevője. Jó, hát akkor ezt pozitívan fogom szemlélni ezt a helyzetet. Azt szerettem volna elmondani Kállász úrnak, hát gratulálni szeretnék neki ehhez a dokumentumhoz, azt gondolom, hogy a parlament és az elnök úr is kezdeményezte ezt a témát, és látjuk, hogy ebben a különleges légkörben, ebben a mentesítési légkörben ezt a témát mindenképpen elő kell venni. Rövide fogom mondandómat, hiszen egy gondolat merül most fel ezzel kapcsolatban a fejemben. Őszintén elmondom alelnök úrnak, Kállász úrnak és a szemövőszéknek, hogy nem vagyok biztos abban, hogy az elfogadható kockázati kérdés valóban politikai döntéshez kapcsolódó, vagy magával vonja-e, vagy elére. Mindenki tiszteletben tartja a nemzetközi auditálási számviteli szabványokat, ez egy technikai jellegű kérdés. Az könyvvizsgáló az a nemzetközi szabványok egyetemében, aki felül aki felméri a kockázatot. Tehát, hogy megértsük az emberőszék jelentését. Nem csak a dasz kapcsolatban, hanem például a könyvvizsgáló feleségek kapcsolatban a négyes bekezdés szerepel, itt a nemzetközi szabványok betartatása számít, tehát a könyvvizsgáló belátására van bízva, hogy hogyan értékeli a hibaszázalékot, és itt tovább a négyes bekezdésben található. Tehát a könyvvizsgáló az, aki felméri az elfogadható hibaszázalékot. A probléma most az, tehát a politikai hatalomnak kell meghatározni. Persze nyilván a az adófizetők megfigyelnek bennünket, nem akarnak bármire pénzt költeni, nyilvánvalóan álgó szemekkel figyelnek minket, Nyilván az Európai Számbevőszék véleményt készít az audit eredményéről, és egy elfogadható biztosítékot ad a tranzakciókról és a, és a, a, a mélegükről. Tehát, tehát a belső ellenőrzési szervek kell meghatározzák ezt a kockázati ö, szintet. Ezt a kérdést szeretném felvetni. Szerintem nem a politikai hatalom, nem a, nem a döntéshozók feladata a hiba százalék szintjének meghatározása. Szívesen várom, kíváncsi várom a többiek véleményét. Nagyon jó bevezetés ez a számvevőszék számára, úgyhogy most Palicsi úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A számvevőszék jelenleg ezzel a nyilatkozattal, ezzel a kommunikációval kapcsolatban gondolkozik még az álláspontja kialakításán. Személyes információm, személyes álláspontom az, amit meg, megoszthatok önökkel. Először is a, az ö, gazdasági optimumról van itt szó. A kommunikáció ezzel foglalkozik leginkább. Ez pedig nem feltétlenül esik egybe a elfogadható hiba százalékkal, de természetesen ezt is figyelembe kell venni, amikor a elfogadható hiba százalékot, hiba rátát megállapítjuk. Néhány évvel ezelőtt az a döntés született, hogy a politikai hatóságok döntik ezt el, nem pedig mi. Úgyhogy nagyon nagy érdeklődéssel hallgatjuk ezt a vitát. Már most is mutatkoznak eredmények ezen kommunikációval kapcsolatban, amelyek nagyon fontosak, illetve relevánsok szempontunkból. Jó magam példára, jó magam például nagyon meglepődtem azon, hogy az igazgatási költségek a strukturális alapokkal kapcsolatban ilyen magasak. Egy-két évvel ezelőtt azt gondoltuk, hogy ez 3% körüli, nem a munkák alapján gondolkodtunk ezt, hanem akkor a bizottság ezt állította, és úgy tűnik, hogy ez a mostani adat, ez a magasabb adat, ez sokkal pontosabb. Amikor megnézzük a, a, gazd, a mezőgazdaságot, akkor 4% köz, körüli az ellenőrzés költsége, és az, azek az eredmények a mezőgazdasági politikában az eredmények sokkal jobbak, mint a strukturális alapok, alapoknál. Tehát egyértelműen elmondhatom azt, bármilyen veszély nélkül, hogy a strukturális alapok tekintetében komoly előrelépés lenne szükség, és ezt már többször elmondtam itt a szakbizottságban is, és hogyha elolvassuk a főigazgató jelentését, abban is világosá válik, hogy nagyon sok területen gondok vannak. Tehát valamiféle erőlelépésre szükség lenne a jelenlegi ellenőrzések hatékonyságát javítani kell. Ezeket a kérdéseket föl kell tárni. A mezőgazdaság környezetvédelemhez kapcsolódó kérdéseinél más a helyzet. Az ellenőrzés költsége 13 százalék, ami így első hallása nagyon magas, főként látván ezen, ennek a területnek az eredményeit fölmerül a kérdés, hogy ezeket az ellenőrzéseket megfelelő hatékonysággal használják, hogy a megfelelő eredményeket hozzák létre. Ezek a megfontolandó kérdések. Aztán a gazdaságosági optimum valószínűleg jobb kifejezés, legalábbis én nekem jobban tetszik, mint a, mint a tolerálható vagy elfogadható hiba. Itt a költséghatékonyság szempontja merül fel, tehát hogy a, milyen hasznot húz, milyen hasznot húzhatunk a költségek, a ellenőrzés költségeinek megemelésével. Véleményem szerint a tájékoztatási alapot kell megerősíteni a két vizsgált terület esetében. Tehát vajon elegendő információ áll a rendelkezésre hogy megfelelően, robosztus módon, megfelelően, szolid, megfelelően megalapozottan tudjuk a döntéseinket erre a kérdésre, ezzel, ezzel a kérdéssel kapcsolatban kialakítani. Fölmerült az előbb az, hogy a 150-es minta szám az megfelelő-e. gyakorlatilag az megfigyeléseinket megfigyeléseinkből kell levonni a ö, következtetéseinket egy arányra vonatkozóan. Tehát ez alapvető fontosságú dolog. A bizottságot is kérem, hogy erre koncentráljon, hogyha az alapokat kezeli, szeretné, kezelni szeretné valaki hatékonyan és megfelelően, akkor az ellenőrzés hatékonyságáról és ezeknek a költségéről és a hatásáról kell alapvető információhoz jutnia. Úgyhogy bizonyos értelemben nagyon jó kiindulási alapról van szó. És meg kell fontolni ezt a kérdést, illetve a vita ö, szempontjából is lényeges Ugyanakkor véleményem szerint sokkal tágabb adatgyűjtésre, vagy szélesebb körű adatgyűjtésre van szükség. A tagállamoktól nincs megfelelő információnk, nem áll megfelelő mennyiségű információ rendelkezésünkre, tehát ez gondot jelent. De a tagállamok nem, jelent, nem az egyetlen információforrást jelentik, talán föl kéne azt deríteni, hogy milyen más módokon lehet -e információhoz jutni, azzal kapcsolatban, hogy a ellenőrzések hiba százalékát hogyan lehet javítani. Hogyha nem ilyen érzékeny kérdésként kezeljük ezt, akkor a bizottság rendkívül alacsony fokú információja alapján nehéz ebből valamit tenni. Ugye a bizottságnak megvan a két vég értéke, végszáma, a, se, a nulla hiba százalék, illetve a, a végtelen hiba százalék között nehéz bármire jutni. Ez, mint említettem, a személyes véleményem. Nagyon jó, hogy a bizottság megvizsgálja ezt a kérdést, de úgy gondolom, hogy a jövőben is erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy az információ megfelelő, megbízhatóbb legyen, illetve, hogy ezt föl lehessen használni, ezt az információt az elfogadható hiba kiszámításánál. Tehát tágabb értelemben, szélesebb körű, szélesebb körű információ gyűjtésre van szükség. A 3%-os csökkenés csökkentést látva nagyon örültem, hogy ez megvalósulhatott, tehát több ellenőrzést végeztek, plusz költségek nélkül. Tehát igenis lehetséges volt ez. 3%-kal csökkent a hiba százalék, úgyhogy ez semmilyen plusz költséggel nem járt. Ez kiváló. Hasonló előrelépésekre van szükség más területeken is az egyszerűsítés természetesen hasonló eredménnyel jár. Nem az extrém egyszerűsítést helyezném előtérbe, amikor egyáltalán nincs is ellenőrzés, hanem világosabb szabályokra van szükség, amiket jobban, jobb hatékossággal lehet használni, és kevesebb adminisztrációt ének, ö, ö, szükségeltetnek. Ez is azzal járna, hogy a hiba százalékot csökkentenénk, de ez nem járna pluszköltséggel. Végezetül lezárásként elmondhatom, hogy nagyon fontos a hatékonyság szintjének megvizsgálása a jelenlegi ellenőrzések esetében. Érzésem szerint, hogyha nem megfelelő a hatékonysági szint, akkor a elfogadható hiba szintet olyan magasra ö, helyezzük, hogy hajlamosabbak vagyunk elfogadni magasabb hibaszinteket is. Tehát folyamatosan vizsgálni kell ezt a kérdést, és azon elgondolkodni, hogy mi a megfelelő hibaszint. Ezek, mint említettem, a személyes benyomásaim, mert a számvevőszék még vizsgálja ezt a kérdést, nem alakított ki ezzel a kérdéssel kapcsolatban álláspontot. Köszönöm, köszönöm, amit elmondtak. Tudjuk, hogy mennyire érzékeny ez a kérdés, ezért azt hiszem, hogy itt tényleg köszönet illeti a számvevőszéket, hogy ezt a nehéz kérdést tárgyalta a véleményében. a kollega kért szót. Köszönöm szépen először, és gratulálni szeretnék a bizottságnak ehhez a magas szintű munkához, ehhez a kiváló dokumentumhoz. Részletekre is kitértek, és én ezt nagyon jónak tartom. Azonban, ha az ember olvassa a dokumentumot, számos kérdés felmerül. Az első, amelyet Odi úr is említett már, úgy tűnik nekem, ahogy én olvasom, tehát az én olvasatomban, most vissza tekintek akkor, amikor Katalóniában Naval fordult a számvevőszékhez, ez akkor egy érdekes ügy volt. Úgy tűnik, hogy a raportőrnek igaza van, amennyire én ezt meg tudom ítélni. Amit itt látunk, az az, hogy az auditoroknak kell dönteni, és nem pedig az Európai Bizottságnak. A bizottságnak persze megvan a belső auditing szolgálata, auditáló szolgálata, és ott is születhetnek döntések a megfelelő korlátokon, határokon belül. De ebben az esetben úgy gondolom, hogy a számvevőszék az, amelyik a végső felelősséget kell, hogy vállalja. A 7%-os szám is meglep engem a strukturális alapok költségeit illetően. Nem tudom, hogy régiónként lehet-e ezt bemutatni, hogy hogyan alakultak, illetve országonként hogyan alakult ez az arány, ugyanis ezek a számok szerintem rendkívül meglepőek. Tehát szükség van-e a, a munkát, az erőfeszítéseket megduplázni emiatt? Két kérdést tartok nagyon fontosnak, amelyet figyelembe kell venni. Először is az egész folyamatot transzparensé átláthatóvá kell tenni. Az a, a az általános kritériumokat mindig alkalmazni kell az audit során. Ami a lényeges az unióban számunkra az az, hogy legyen közvetlen kapcsolat a napi valósággal. Tehát legyünk világosan tisztában a hibákkal, nagyon sok területen világos a jelentés, csak nem azonosítható be minden alaposan. Nem tudjuk, hogy ki hibázott, milyen országban, milyen régióban, milyen hivatalban. A hibát leírják, csak nem tudjuk, hogy hol történt. De ez fontos, és erről is beszélni kell a teljes transzparencia érdekében. De hát erről csak elméletben beszélünk a hibákról, és nem pedig gyakorlati szempontból, hogy hol, mikor került sor a hibákra. A második megjegyzésem. Ez pedig az egyszerűsítés kérdése. A negyedik oldalon a közleményében a bizottság azt mondja, Eh, bom, isto é praticamente tudo. Gyakorlatilag ez minden, amit az egyszerűsítésről a bizottság mond a közleményében. Ez nem a helyes megközelítés. A fő probléma az egyszerűsítéssel kapcsolatban az, hogy a legtöbb jogszabályalkotó minden szinten nem látják hogy milyen következményei vannak a, a megszülető jogszabálynak. Nem veszik figyelembe a hibákat, hogy mekkora hibák fordulhatnak elő akkor, ha dönteni kell például az elfogadhatóságról vagy a befogadhatóságról és ez egy döntő kérdés az egész mechanizmusban. Ezt figyelembe kell venni akkor, amikor arról döntünk, hogy mit fogadunk el elfogadható, tolerálható hibának. A bizottság erre a két kérdésre kell, hogy összpontosítson. Azt gondolom. Greszle asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a bizottságnak ezt a nagyon jó közleményt, régóta várunk már rá. Úgy vélem örülhetünk, hogy most megszületett, és megismerhetjük a problémákat sokkal jobban, mint slágvortokban az elmélet szintjén. A közleményt tehát jónak tartom, azonban ez csak a kezdet. Éppen ezért a vitára nagy szükség van, hogy a vége is kielégítő legyen. Ezek a döntések nem születhetnek meg nélkülünk, ez a minimum, amit elvárunk. Úgyhogy szeretném a kollégákat is arra kérni, hogy vitassuk meg ezt a kérdést, a számvevőszéket és a bizottságot is szólítsuk fel a komoly érdemi vitára. Arról van szó, hogy mennyire megbízhatóak azok a számok, amelyekre ez az egész építmény felépül köszönöm, hogy már régóta senki nem tett kísérletet arra, hogy engem jobban megismertessen a matematikával. Nos, mit tudunk a tagállamok beli ellenőrző számokról? Keveset tudunk valamit gyakorlatilag a 2007-2013 nyitott időszak. Először tehát azt kérnénk, hogy a számokat kapjuk meg az aktuális futó programokra. A módszer alapján aztán meg kell nézni, hogy mi a helyzet. Tartalmilag súlyos kételjeim vannak a tagállamokból érkező számokat illetően, ugyanis ezekből a számokból se, úgy tűnik, hogy nem kell csinálni semmit. Az ellenőrző adatoknál 1% alatt azt hiszem, hogy semmi reakcióra nincs szükség, csak kétlem, hogy ez valóban jó-e, korrekte, és azt szeretném tudni, hogy a tagállamok mit számolnak itt be. Vannak összehasonlító adataim az én általam képviselt régióból, itt 3% és nem 0,9%. Tehát most erről többet kell tudni, hogy ezek az adatok mit fednek, mit jelentenek, és arra kérem a számvevőszéket, hogy vizsgálja felül az adatokat. Ez a minimum, mielőtt egyáltalán tovább tudjuk tárgyalni a kérdést. Éppen ezért a bizottságnak is ki kell pótolnia kell a hiányokat. Kállász biztos úr mondta, hogy mi hiányzik, de hát ezzel, ezekre a kérdésekre erre szükségünk van, hogy azután az új jogi alapok alapján tudjunk dönteni. Szükségünk van egyébként arra, hogy a kultúra is itt szerepeljen a felsorolásban, az nem volt ott biztos úr. Úgyhogy Phil biztos urat is kérdezem, hogy miért nincs ott a, a kultúra, talán tud mondani valamit erről a kérdésről. Ez fontos lenne, hogy minden terület megjelenjen, amely támogatást kap, hogy mindezekkel a területekkel mi is foglalkozzunk. Tehát minden területet meg kell vizsgálni, meg kell nézni az adatok minőségét, meg kell tudni ítélnünk az adatok minőségét, és javítani is kell azt. Kaszaka kollega is elmondta előttem, hogy reméljük, hogy ezeknek az adatoknak az alapján egy sorrendet tudunk felállítani és a tagállamok sorrendjét, és talán azt, hogy milyen hibák fordulnak elő a régiókban, megnézzük, hogy hol a probléma, milyen területeken gyakorlatilag mindenkit ösztűz alá veszünk, de hát sokkal célirányosabban kellene lőnünk, meg kell nézni, hogy milyen hibarány alakul ki az egyes régiókban, és azután fontos lenne az ellenőrzési, az ellenőrző adatok nem szól sokat a költségek és az ellenőrzés kapcsolatáról a közlemény. Eléggé kétesnek tartom a feltételezéseket, ezeket mindenképpen felül kell vizsgálni, hogyha döntünk, akkor ezt az jelenlegi számadatok alapján nem tudjuk megtenni. Ugye a bizottság azt mondja, hogy ez egy stabil épület, csak éppen egy ilyen mocsaras vidéken építjük fel, hát így bizony el fog süllyedni. Úgyhogy nagyon fontos lenne, hogy az adatok minősége jó legyen. Az is érdekelne engem, hogy az ellenőrzés minősége és költségei hogyan függnek össze, milyen a kapcsolat. Nem tudom elképzelni, hogy minden tagállamban ugyanolyan minőségű az ellenőrzés. Hol van a bizottságnak különös kételje ezzel kapcsolatban? Ott mások a költségei az ellenőrzésnek nyilvánvalóan, mint ott, ahol minden rendben van. Ezeket az összefüggéseket nem látjuk, holott fontos lenne a vita során mindenről is tudomást szereznünk. Tehát mindenképpen tovább kell megvizsgálni a kérdést. A tanács előtt is volt már a kérdés, jó lenne tudni, hogy a tanács hogyan reagált, de hát a parlamentnek elszántan kell fellépnie ebben a vitában, végig kell csinálni ezt, és azt hiszem, hogy nagyon határozottan a bizottság oldalára kell állnunk, hogy tovább folytassuk a megbeszélést, vitát ezekről a kérdésekről. Köszönöm szépen, Hidden Harris úr. Azt hiszem, hogy én üdvözlöm ezt a kérdést. Sajnáltam Kallesz urat és a főigazgatóságát, hiszen én mit tapasztaltam, hát sokáig voltunk itt. Mi úgy gondoljuk, mi politikusok, mi, mi szeretnénk programokra pénzt költetni, amiket mi szavaztunk meg. Mi szeretnénk, hogy az emberek újra megszavaznak minket, hogyha mi olyan pénzt szavazunk meg, ami ő nekik jó. Ez egy nyilván komplex eljárás, amely nem akarjuk, hogy túl sokat költsünk az ellenőrzésre, hiszen az közvetlenül nem kedvez a polgárok számára. A programokra költsük a pénzt, ne az ellenőrzése. De hát megszorongatunk ám benneteket, hogyha azt találjuk, hogy nem minden megy rendben. Most van egy hiba vagy csalás, hát sajnálatos módon ebben a helyzetben vannak önök. Gondolom, hogy néha aggódik, aggódnak önök, amiatt, mi egyszerű politikai célokat tűzünk ki önök elé, és emögött nagyon komplex programok vannak. A legtöbb ember ebben a teremben megérti ezt. Tudjuk, hogy az elköltött pénz ellenőrzése nem okoz akkor örömet, mint kiosztani a pénzt az embereknek, a sokkal nagyobb e, buli. Tehát e, ugye nem lehet nagyon izgalmas, hiszen ott ül az önök nyakában az Európai Számvevőszék. Szerintem nagyon unalmas lehet, de hát ez a munka, de el kell végezni. Az auditor feladata, hogy megtalálja a hibát. Egész jól dolgoznak az auditorok. Nem tudom, hogy mi, általában nem mondom, hiszen ez a bizottság mentesítést fog adni, mindig megadtuk. Brit politikusként szeretném elmondani azt, hogy egy kicsit nagyobb becsületességet szeretnék látni, nagyobb tisztességet. Kis előadásomon is erről szóltam. Mm. Én az elmúlt években arra valóan, arra foglalkozok értem számokat, hogy megnézzük, hogy javulnak-e. Javulunk-e, és én nagyra értekelem a bizottság munkáját. Hiszen nevetetlen számokat, hanem olyan rendszereket dolgozott ki, amelyek segítségével meg tudjuk nézni, hogy javulunk-e vagy nem. Ha nincsenek megfelelő számok, akkor az olyan emberek, mint én, szívesen ráharapunk az önök gyengéjére. Tehát megértem, egy kicsit nagyobb őszinteség, nyíltság, nyitottság kell. Nem tudom, hogy a legjobb eljárást választották-e, nem tudom, hogy a tanács mit gondol majd erről. Én szeretném látni a számbevőszék véleményét, ha majd eljutna oda. Nos, mi is a gyenge pont? Tehát adjanak nekünk olyasmat, mivel tudunk kidolgozni, és a legtöbb ember meg lesz elégedve. Megfelelő benchmarkingra van szükségünk. Tudnunk kell, hogy csapdákat állítunk önöknek. Eh, Lundgren, bitte. Lundgren úr? Yes, um, Köszönöm egy régi közgazdász szívét az melengeti, hogy az egyenes vonal és a görbe között milyen optimum átmenetet tudunk megvalósítani. Van itt azonban néhány gond. Rendkívül nehéz lehet ezek az adatokat ö, úgy létrehozni, hogy először a görbét akarjuk megírni, megírni, megrajzolni. Ezt a problémát már láthattuk. Kalasz úr azzal indította beszédét, hogy nagyon nagy abban a veszély, hogy kimond, amikor kimondjuk, hogy elfogadható hiba. A társadalom társadalomtudományok iránti bizalmat az befolyásolja, hogyha azt mondjuk, mondjuk, hogy minden hibánkat megoldjuk, amit érdemes megoldani. A többit meghagyjuk. Tehát gyakorlatilag azt mondjuk, hogy jó ez így. Majd tanulunk még a további munka során, de jó, jó ez így, hogy van itt hiba. Van egy bizonyos hiba százalék. Nem tudom, elgondolkoztak-e azon, hogy hogyan lehet -e ezt a problémát kezelni. Szerintem ezen folyamat közben egyéb ellenőrzéseket is végre lehetne hajtani, amelyeknek meglepő végeredménye lehet, és ennek hatása lehet az ő karrierjére is. Ezzel elkerülhetjük azt, hogy azt a benyomást, amit az emberekben keltünk, hogy minket nem is igaz, izgatnak a hibák. Tehát a kérdésem az, hogy ezzel kapcsolatban elgondolkozott-e a megoldáson, és vannak-e ötletei a megoldásra nézve? Köszönöm. Sí, eh, igen, kedves kollégák, tudják, hogy a múltban nagyon sok vita volt erről, és a bizottságunk mindig súlyt helyezett arra, hogy a 99-es év csapdájából kikeveredjünk valahogy, és a következményekből. Tudatosan mondom, amit mondok, a bizottság a kiadási politikájában még visszafogottabb, úgymond gyávább lett. És hát nem lehet ez úgy, hogy a költségvetés bizonyos területen egyszerűen szólva egy ilyen nagyon visszafogottság mellett hát egyszerűen nem valósítható meg bizonyos politika területeken, az információ csere parlamenti képviselőkön keresztül történik, így közel vagyunk az adatokhoz, de vannak olyan politika területek, ahol gyakorlatilag a címek azok semmik üres szólamok. Ugye arról beszélünk, hogy a kis és középvállalatokért mit teszünk, ezek csak szóvirágok. A kis és középvállalat ott az én régiómban azt mondom, hogy egyáltalán ne vegyen részt egy uniós projektben, amely a mai játékszabályok szerint zajlik. Ez nem megy. Hát azért ö, olyanokért adunk ki pénzt, akikhez nem jut el. És talán önök is látták már, hogy nehézségeink voltak, nem tudtuk megmagyarázni, hogy egy ellenőrzési bizottság ö, tekinti feladatának, hogy ö, ezt a, a tolerable risk of effort, error vizsgálja. Tehát ö, még egyszer elmondom, hogy nagyon hálás vagyok a számvevőszéknek, amely a közleményében 2004-ben ezt a nagyon kényes témát felvetette. Ez volt az első intézmény, amely ezt megtette, és erre tényleg büszkék is lehetnek, mert ez nem volt könnyű, ezt mindannyian tudjuk, de ez egy nagyon helyes lépés, és másodszorban Kalasz úrnak is szeretnék köszönetet mondani, hogy az itt szóba hozott kérdésekkel foglalkozott. Vegye ezt nagyon komolyan, de ön is úgymond átlépett itt a Rubikonon, ami nem volt könnyű. Tudnia kell, hogy mi, mint kritikus barátok, ott állunk ön mellett, Kallasz úr, szeretnénk, hogyha a költségvetés jobb lenne, ha kiadások hatékonyabbak. És hát persze a következő pontban majd azt nézzük meg, a második munka anyag a budget review-val kapcsolatban, és ott éppen az a kérdés, hogy mi is az az elfogadható kockázat. Ugye vannak közgazdaságilag optimális összefüggések, amiről Lundgren alelnök is szólt, és vannak olyan kérdések, olyan dolgok, amelyek úgymond a hírnével kapcsolatosak, ezek a reputational riskek, kockázatok, és azután itt politikai döntéshozókat kell megkérdezni, de hát bevonva természetesen a szakértőket, az Európai Számvevőszék szakértelmét. Ugyanis a döntés, a politikailag választott döntéshozók azok, akik ö, döntenek. Mondok is két példát. Mi van akkor, hogyha valahol néhány ezer mellé megy ö, egy képviselő esetében, vagy egy biztos valahol mondjuk nagyon nagy ment szolgálati utakra a szolgálati kocsiával. Ez közgazdaságilag egy teljesen jelentéktelen összeg, azonban a hírnevet illetően nagy kockázat. És valószínű, hogy a közgazdasági szempontból a nemzetközi politikára vonatkozóan kellene szabályokat kiadni. Ugyanis meg kell nézni hogy ez hogyan valósítható meg. Tehát politikailag ez lehet olyan fontos, hogy a kockázatok ellenére is szeretnénk ezt a pénzt erre a válságterületre adott esetben költeni. Úgyhogy csak üdvözlöm azt, ami itt történt. Várjuk az Bonicsi úr jelentését, az ön intézményének a jelentését, kérjük, hogy tartsuk folyamatosan a kapcsolatot, és a számvevőszék, a bizottság és a parlament foglalkozott ezzel, és hát azt kellene elérni, hogy a negyedik játékos is valljon szint, ez pedig a tanács, és a tanács mind a mai napig nem tette ezt meg, és nagyon hálás vagyok azért, amit Gressle asszony elmondott, és a bizottság és a számvevőszék is talán segíthet bennünket ebben, hogy ezeket a számokat, amelyek a bizottság juttatott el hozzánk, ezeket vissza kell küldeni, mert hogyha ez tényleg úgy lenne, hogy 0,7 meg 0,8 százalékról van szó, akkor nincs semmiféle bocsánat a tagállamok esetében sem, akik azt mondták, hogy a hatalmas ráfordításra van szükség, például a strukturális alapok felhasználásakor. És akkor ez a 11 százalék, amelyet a számvevőszék alapított meg, hibaként, akkor ennek egészen más lesz, a, más lesz akkor a lejelző fekvése. Tehát meg kell nézni, száz, Gressle asszony ugye száz százalékban indult ki. Ezek a jelentős kérdések, jó lenne ezt finomítani, hogy most régiók szerint, tagállamok szerint azt nem tudom, a bizottság majd ezt eldönti, de ez egy nagyon nehéz kérdés, de mindenképpen érdemes ez az ügy arra, hogy konkrétan foglalkozzunk vele, és nézzük meg, hogy hogyan is néz ki mindennek a minősége a tagállamokban. Meg vagyok győződve arról, csoda lenne, ha minden tagállamban ugyanolyan lenne ennek a munkának a, a szintje, minősége. Azt hiszem, hogy még van néhány hónapunk, és meg kell próbálni kihasználni az időt. Most egy kicsit lendületbe jött ez a vita, jó lenne ezt fenntartani, ez szerint véleményem. Köszönöm a kezdeményezést mind azoknak, akik ezt megtették, és már most elmondhatjuk, hogy mi bizottság ott maradunk, és nem engedjük ki ezt a kérdést a kezünkből, ez túl fontos ahhoz, és ez még a választások után is napirenden lesz. Kálasz úr, Bonicsi úr, kérdezem, hogy van-e még megjegyzésük az elhangzottakkal kapcsolatban. Kálasz kollega, csak néhány rövid megjegyzés. Először is köszönöm a hozzászólásaikat, elnök úr, és mi szövetségesek vagyunk, én soha nem panaszkodtam a ö, együttműködésre a bizottság és a, a Kokobu között, legalábbis az én mandátumom ideje alatt. Tehát jó az együttműködés mind a számvevőszéken, mind önökkel. De néhány megjegyzés. Mi valóban, ahogy Hitten kollega mondta, azon az úton vagyunk, hogy kialakítsuk a benchmarking rendszert, ahogy helyesen megemlítette, és ez egy nagyon ellentmondásos ügy. Néhány politikus és a közvélemény képviselői sokszor nem szeretik a benchmarkingot, mert sokkal egyszerűbb csak úgy általánosságban beszélni, hogy ha áttérünk a benchmark rendszere, akkor ez az embert valahogy arra emlékezteti, hogy hogy, hogy problémák lehetnek, az, a, a, az ördög mindig a részletekben rejlik. Úgyhogy a részletek azok, ahol nagyon sok kisebb és nagyobb ördögöt lelhetünk fel. Az optimumot illetően csak annyit mondanék el, hogy már van egy ilyen, ez nem csak a közgazdasági modell, hanem a strukturális alapok esetében is van ez, 4% kell, hogy legyen, vagy 5, és a vidékfejlesztésben pedig ez 8-ról 5-re csökkentendő. Gressle asszony kérdezte, hogy hogy van ez más területeken. Először vegyük ezt a kettőt Hatalmas munka ám ezt kidolgozni, és minden területre kiterjeszteni. Csak annyit mondhatok, hogy az administratív költségek amelyeket ö, csökkenteni kellene a tolerálható szintre, vagy az ellenőrzés költségei nagyon magasak. Nem tudom pontosan a számokat, de a hírnév kockázat, a reputational risk sokkal nagyobb itt, mint más területeken. Tehát itt történt már néhely, némi kigazítás túl a közgazdasági optimumon is. Gressle asszony beszélt a számok megbízhatóságáról. ahol gyanú merült fel, ott javítottuk, korrigáltuk az adatokat. De állapodjunk meg a módszerben. A tanácssal, a parlamenttel, közösen, bizottsággal és a számvevőszékkel, tehát a négy intézménye állapodjon meg egy módszerben, és utána lehet majd a számokról beszélni, ugyanis hatalmas munka vár ránk, ha majd konkrétak leszünk. A kényes kérdés, hogy ki adja meg a számokat és a tolerálható, elfogadható kockázatokat, amely megfelel a közgazdasági optimumnak. Van olyan vélemény, hogy ezek legyenek a számvevők, aztán mondják, hogy legyenek ezek politikai döntéshozók, és mi persze Javasolhatunk kalkulációt, de hát a döntést az intézményközi szinten kell meghozni. Köszönöm szépen azt, hogy ennyire világosan támogatják azt a módszert, ahogyan sokkal konkrétabb ö, munkát szeretnénk végezni a ö, mentesítési munkálatok során. Örömmel várom a folytatást és a bizottságban már évek óta mondjuk, hogy az ördög az mindig a részletekben rejlik, úgyhogy így kell a kalkulációt elkészíteni, de ez a jó út, ez a helyes út, és én nagyon lelkesen várom a további vitákat. Köszönöm szépen. És a számvevőszék részéről van-e még megjegyzés? Jó lenne, ha elmondaná a véleményét, már ezt mondtam. Um, Köszönöm. Ahogy említettem, a számvevőszék jelenleg is vitatja ezt a nyilatkozatot, ezt a anyagot. Ez egy nagyon jó fejlemény, hogy a bizottság létrehozta ezt a dokumentumot, amelynek az a célja, hogy objektív módon tisztázom bizonyos kérdéseket. Már korábban is elmondtam, hogy Sajnálatos módon a bizottságot korlátozta, a bizottság információra való rálátása nagyon korlátozott volt, és az lenne a tennivaló, hogy megvizsgáljuk, hogy ezt az információs alapot lehet javítani. Mert végül is nem csak arról van szó, hogy mi auditáljuk ezt az információt, hanem arról is szó van, hogy ez az információ elég, elégséges-e megfelelő-e a vita a vizsgálat kér, ö, tárgyának. Ezzel kapcsolatban még nagyon sok munka áll előlünk, előttünk, de örülök annak, hogy sor került erre a mai vitára, illetve tudjuk, hogy ez a kérdés, az elfogadható hiba határ kérdése már néhány éve foglalkoztat minket. Most újabb információkhoz jutottunk, és ezen ezen információk alapján a jövőben véleményem szerint konstruktív viták elébe nézünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Úgy tetszik, nem engedjük ki a kezünkből ezt a témát. Fém, figyelembe vesszük azt. Most, ha megengedik, akkor most érnénk rá az ötös napi rendi pontra. Most ismét visszatértünk a szokásos kerékvágásba. Igazából szorosan kapcsolódik ez a téma. Jó lenne, hogyha az elnök úr még kicsit itt tudna maradni továbbra is. A az elfogadható kockázatról van szó. Miről is beszélünk? Az ötös pont. A 2013-as pénzügyi keret félidős értékelése. Azt hiszem, hogy ezt röviden le tudnánk zavarni. Két munkadokumentumunk van ehhez a témához, kettőt nem is mutattunk már, és Sie haben das, äh, wir haben Ugye ezt äh, itt az illetékes bizottság a költségvetési Számunkra az volt a fontos, az fontos, hogy költségvetés ellenőrzés bizottságként talán tudják, hogy többen kérdezték, hogy mi közünk a költségvetéshez így módon. Azt hiszem, hogy a legfontosabb az az volt, hogy világosan megfogalmaztuk azt, hogy igenis játszunk, játszhatunk szerepet ebben a kérdésben, kiváltképpen a, azon a területen, hogy néhány pontot talán látják, egy pár pontban összefoglaltuk a véleményünket, hat pontban. Néhány központi témát megemlített az illetékes bizottság, amelyek az elfogadható hiba százalékot illetik. Mi a bizottságot arra kérjük, hogy különböző opciókat terjesszen elő. A mai nappal már előre léptünk egy picit. Tehát, ha úgy tetszik, nagyon hálásak vagyunk a számvevőszéknek ebben a tekintetben, hiszen a jövőben azon is el kell gondolkozni, hogyha fenntartható politikát akarunk kidolgozni, és ha nem érti el a fenntartható, ha nem éri el a fenntartható politikai program a célkitűzését, akkor ezt meg kell reformálni méghozzá alapjaiban. Ha úgy tetszik, akár odaig el kell menni, hogy meg kell szüntetni egy olyan politikát, amely nem váltja be a hozzáfűzött reményeket. Mi mit is szeretnénk? A nemzeti igazgatási nyilatkozatokat szeretnénk, itt a nemzeti felelősségre vonást szeretnénk erősíteni. Úgy gondoljuk, hogy az úgynevezett megosztott igazgatással csak akkor tudunk előrelépni, hogyha úgynevezett EU engedélyt kapunk a nemzeti igazgatási szervek számára, méghozzá a megosztott igazgatás területén. Egy ilyen engedélyt szeretnénk majd bevezetni. Nagyon fontos volt az, hogy itt szerepet játszunk ebben a kérdésben, reméljük, hogy a Költségvetési Bizottság ezeket a pontokat át is veszi, és izgatottan várom az önök reakcióját. Van egy módosító, A módosítók leadási határideje január 27-e déli 12 óra. Kére valaki szót? Nincs fel? Nem kér senki szót. De Grejó ön akar. Köszönöm, elnök úr, igen. Örömmel szólnék néhány szót ezen érdekes ötletekről, amit itt olvashatunk. Ugye időszakos felülvizsgálatról van szó, a megvalósítási módszer vagy mechanizmus egy fontos eleme a költségvetés potenciális reformjának, vagy lehetséges reformjának. A javaslatai között azt kérte, hogy a pénzügyi auditokat, illetve a teljesítmény alapú auditok között egyfajta egyesúrát kéne törekedni. Ugyanakkor a, ö, ugyanakkor ezt a kérdést mindenki, illetve a különböző hatóságok természetesen a szabályok végrehajtásával tesszük ezt meg. A teljesítmény alapú auditok esetében nem is értem pontosan, hogy mit ért ezen javaslat alapján, minden szakpolitikai területén megvannak a, a ex post, a félidős kiértékelések, összevetjük a célokat, az elért eredményeket, minden program, minden projekt, minden szakpolitika esetében, tehát ilyen teljesítmény alapú auditok esetében szintén a pénzügyi szabályzat értelmében ez kötelességünk. Javasolja, hogy a bizottság nemzeti ügynökségeket nevezeink, illetve ezen, ezen, ezek akreditá, akreditációját megoldja, a ö, közös menedzsment gondolatán belül véleményem szerint ez valójában csak meghosszabbítaná a program végrehajtását. Tehát azt kérjük, hogy a tagállamok, illetve jelenlegi helyzet szerint a tagállamok teszik meg ezt az akreditációt ezzel időt takarítva meg ezen keresztül javítani is lehet természetesen a rendszerek működését. Nemzeti igazgatási nyilatkozatok kérdése. Ez a kérdés többször is felmerült már, vagy ez a javaslat. A pénzügyi rendelkezések 53. cikkében, vagy szabályozat 53. cikke rendkívül fontos számukra, és itt mindig ellenőrizzük, hogy a nemzeti, hogy a tagállamok megfelelnek -e ennek a kitételnek, hogyha egy esetben ez nem teljesült, ilyenkor eljárást indítottunk tehát az 53-as cikknek egyértelműen meg kell felelni, és ezzel kapcsolatban a strukturális alapok iránymutatásait módosítottuk, módosítottuk Hollandiának, Dániának, Svédországnak és az Egyesült Királyságnak segítettünk abban, hogy a nemzeti igazgatási nyilatkozatokat hogyan lehet megfogalmazni, mire lehet ezeket alapozni. Négyes pont ha teljes körű elszámoltathatáságot egy szakpolitika esetében nem lehet bevezetni, akkor azt a szakpolitikát el kell vetni. A agrárpolitika esetében ez sokszor fölmerült, és voltak is ilyen programok, vagy, vagy részei a, a szakpolitikának, amit pontosan ezért szüntettünk meg. Ott volt például az oliva olaj kérdése, gyapot kérdése. 2007-2013-as időszakra strukturális alapok esetében szintén próbáltuk úgy alakítani a helyzetet, hogy az elszámolhatósági szint növekedjen. Figel úr is hasonló fejleményekről számolt be az oktatás és kultúra területén. Ott is megpróbáltuk azt elérni, hogy a szakpolitika a lehető leginkább elszámoltathatás elszámoltathatóságú szintet üsse meg. Elfogadható hibakockázat, erről most beszéltünk. Ezek kapcsolatban, tehát az ön javaslataival kapcsolatban ezen mondandóm lenne. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egyéb megjegyzés a szemvevőszék részéről, a részünkről módosítok ladási határideje január 27-e déli 12 óra. Akkor ezennel ezt a napirendi pontot lezárom, és a napirendet is lezárom, mint említettem. A deblázió jelentés februárban kerül sorra. Szeretném önöket arra emlékeztetni, és a frakcióbeli kedves kollégákat, hogy holnap kilenckor kezdünk, méghozzá két szavazással. Kilenc órakor két szavazással kezdünk. Nagyon szépen köszönöm a nagyon és hatékony és nagyszerű együttműködést. Remélem, hogy egész évben ilyen hatékonyan fogunk ülésezni. Holnap 9-ig az ülést berekeztem.